Siamo le. Allora, buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük a ma délelőtti ülést, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ma délelőtti ülését. Hetes napi rendi ponttal folytatjuk a munkánkat. 2009-es mentesítés az EU általános költségvetése az Agrár és Fejlesztési Biztos Csolosz biztos úr jelenlétében. És át is adnám a szót a számvevő szék képviselőinek, Kretán úrnak. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A hármas szakasza, a hármas fejezete a számvevőszék éves jelentésének három, sőt négy területen tartalmaz megjegyzéseket. Mezőgazdaság és fejlesztés, környezetvédelem, halászat, tengerészeti, tengeri ügyek és egészségügy, fogyasztóvédelem védelem. 55 milliárd eurós összegről van szó, ez gyakorlatilag az Európai Unió teljes költségvetésének a fele. A számövőszék fő következtetései azok, hogy a kifizetéseknél jelentős a hibaarány, 2 és 5 százalék közötti a teljes összeg tekintetében. Történelmi áttekintésből nézve ezt az arányt, emlékeztetnem kell arra, hogy a 2008-as hiba arány 2% alatt volt, és valójában a 2008-as év a kivétel, hiszen ez a becsült hiba arány mindig is több volt, mint 2%, kivéve a 2008-as évet. Az éves hibarány becslésénél helyi ellenőrzéseket végez a számvevőszék, a tranzakciók törvényességét ellenőrzi, a végső kedvezményezetek szempontjából többféle hibát szoktunk meghatározni és megkülönböztetni. Első kategória, ide tartoznak az elfogadhatósági, jogosultsági hibák, a kérelmet benyújtja a kedvezményezett, de ez nem lenne jogosult EU-s finanszírozásra. Mondok is egy példát, 2009-es lesz ez a példa. Egy önkormányzati társaság, amely a város futballpályáját kezeli, egy egységes terület alapú kifizetést kért 530 hektáros területére, pedig semmilyen agrártevékenységet nem végzett ezen a területen. Tehát ez a kérelem ez nem volt jogosult. Egységes terület alapú kifizetést kapott ugyanakkor, viszont ahhoz gazdasági, mezőgazdasági tevékenységet kellene végezni, és egy jó feltételekkel működő mezőgazdasági tevékenység kellene, hogy történjen. Egy másik országban művi, jogi megoldásokat találtunk. Egy mezőgazdasági vállalkozó egyrészt azt jelentette be, hogy van saját földje, másrészt azt is bejelentette, hogy mezőgazdasági tevékenységet végez ezen a területen. Ez a kettő volt a feltétele annak, hogy egységes kifizetési támogatást kapjon. Viszont a két feltétel valójában nem teljesült, és ezért nem volt jogosult, vagy nem lett volna jogosult a kifizetésre. Második kategória a támogatási összeg pontosságának a hibája. Általában olyan esetekről van szó, amikor a kedvezményezett több támogatást kér, mint amire jogosult lenne. 12 műveletnél egy tagállamban több mint 20%-os támogatást kapott a jogosultsághoz képest, az, adat alap, az alap adatbázisban, tehát túl értékelték ezeket a tevékenységeket. A hibak kétharmada ebbe a két kategóriába tartozik, azoknak a hibáknak a kétharmada, amelyeket a számövőszék megállapított. Van még egy másik kategória is, ez a számövőszék által mennyiségileg nem meghatározható hibák kategóriája ezek jelentős hibák, viszont a számvevőszék nem tudja meghatározni az Európai Unió költségvetésére gyakorolt mennyiségi hatását ezeknek a hibáknak. Tehát a hibaarány számításába ezek nem számítanak bele, viszont az is egyértelmű, hogy az ilyenfajta hibákat is figyelembe kell venni, amikor általánosságban értékeljük a helyzetet, a jogosultság, a törvényesség és a szabályosság tekintetében. Szeretném felhívni a figyelmüket erre a harmadik kategóriára is, hiszen mindez azt jelenti, hogy amiről az előbb beszéltem, mint hibaarány, az valójában talán még magasabb, hogyha minden szükséges információt megkapnánk, arra vonatkozóan, hogy a megállapított hibák mennyiségi hatását, pénzügyi hatását becsülni tudjuk. A számövőszék végső következtetései a következők. A kifizetési rendszer, administratív rendszerre, informatikai rendszerre, földrajzi területi a regisztrációs rendszerre, illetve a feltételek teljesülésére vonatkoznak ezek a következtetések. Ezek a rendszerek csak részben hatékonyak a számövőszék megállapítása szerint. Ez a második következtetés részben magyarázza az elsőt is, hiszen a kezelési rendszer nem megfelelő, és ezért fordulnak elő hibák a végső kedvezményezett tekintetében. Ennek a rendszernek két elemét szeretném kiemelni, mint ahogy a 2009-es számvőszéki jelentésben is ez szerepel. Az Ajax, a másik pedig a nem jogosult kifizetések rendszere. Az Ajax-szal kezdeném az Ajax több alkalommal a számvevőszék megállapította, hogy többféle adatbázissal lehetett dolgozni, és hogy ez egy hatékony rendszer. Ugyanakkor ez befolyásolja a mezőgazdasági hiba arány szintjét is. A legutóbbi időszakban új adatbázisok bevonása a rendszerbe miután az egységes kifizetést, illetve az egységes terület alapú kifizetést az új tagállamokban bevezették, valamint új területek bevonása, új termesztések, például olívaolaj és dohány bevezetése az Ajax rendszerben. Tehát ezek az újdonságok ezeknek a hatóság, hatása az volt, hogy a rendszer hatékonysága csökkent. A számvevőszék megállapított különböző gyenge pontokat, például a parcellázás regisztrációjának a problémáját több tagállamban, valamint az adatbázisok felállításánál is problémák voltak, olyan adatbázisokról van szó, ahol az egyedi ö, egységes kifizetési jogosultságokat regisztrálták. A számvevőszék a helyi ellenőrzéssel kapcsolatban is problémákat állított meg, amikor nemzeti kifizető ügynökségek végzik az ellenőrzést, illetve amikor a helyi tanúsítási intézmények végzik az ellenőrzést. A második kritika, kritikai megjegyzés a nem jogosult kifizetésekkel kapcsolatos. A bizottság a finanszírozó államnak kiadott fejezéseiben 2009-ben nem volt olyan szintű, mint 2008-ban. A rendszer még mindig nem megfelelő, új programokat kell végrehajtani azért, hogy jobb legyen az együttműködés a tagállamok és a bizottság között. A tagállamok felelősek elsősorban a jogosulatlan kifizetésekért, a nemzeti szolgálatokon keresztül kell, hogy ezt intézzék és ellenőrizzék, hiszen a nemzeti jogalkotás keretébe tartozik ennek a kezelése. 1,3 milliárd euró maradt fönn 2006. december 31-én, és ennek körülbelül a fele 502 millió euró volt lefedve három évvel később, vagyis 2009 végén. A, ebből az összegből csak 121 millió, vagyis kevesebb, mint a 10% a teljes összegnek, csak 121 milliót fizettek vissza a végső kedvezményezettek, és a maradék, vagyis a 411 millió eurót a tagállamok fizették vissza, vagyis gyakorlatilag az adófizető állampolgárok. A számvevőszék megvizsgálta a mezőgazdasági főigazgató jelentését. A számvevőszék szerint azok az adatok és azok a módszerek, amelyeket az agrár főigazgató alkalmazott, nem voltak annyira megbízhatóak, mint a számvevőszéké, és ezért nem lehetett összehasonlító elemzést végezni. A az agrárfőigazgató következtetései szerint 2% alatti a hiba arány a teljes kifizetési összeghez képest az agrárterületen. A Nemzeti Kifizető Ügynökségek adatai tekintetében a gyengeségek vagy a gyengébb pontok fönnállnak, amelyekről az előbb már beszéltem. Az agrárfőigazgató tehát nem olyan hibarányt állapított meg, mint amiről én beszéltem a hozzászólásom elején. A számövőszék azt is megállapította, hogy korai lenne azt a fenntartást visszavonni, amelyet az tavalyi évben megállapítottunk a görögországi Ajax rendszer tekintetében. Elnök úr, a megállapítások és a következtetések alapján a számvevőszék ajánlásokat határozott meg a szabályozás egyszerűsítése tekintetében, a kedvezményezettebb jobb regisztráció tekintetében, illetve a nem jogosult kifizetések visszafizetésére vonatkozóan. Elnök, köszönöm, Csolosz biztos úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt számövőszéki képviselők! Nagy örömre szolgál, hogy ma beszámolhatok önöknek az agrár és fejlesztési kiadások tekintetében a számövőszék jelentésével kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a közös agrárpolitika kezelése megfelelő legyen, hiszen ez egy kulcs fontosságú feltétele a jövőbeni agrárpolitika sikerességének. Az utóbbi években a hiba arány szintje véleményünk szerint a lényeges szint alatt van. A közös agrárpolitika kezelése jó, ami megállapításunk szerint. A megállapításunk alapját a számvevőszék megállapításai képezik, valamint a tagállami ellenőrzések. A harmadik információforrás a saját szolgálataim által végzett ellenőrzések. A pozitív eredmények nem mindig egyformán teljesülnek. Minden évben erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy le tudjuk szorítani a arányt, és hogy biztosítani tudjuk a közös agrárpolitika megfelelő kezelését. A tagállami hatóságok munkájára is szükségünk van mindenben, hiszen osztott a felelősség, osztott a kezelés az agrárpolitika területén. Ezért készen állok a tagállamokkal való együttműködésre. Amikor szükséges, akkor akcióterveket dolgozunk ki azért, hogy a tagállami ellenőrzés és kezelési rendszert javítsuk. Amikor szükség van rá, akkor a bizottság akár piros lapot is felmutat, és felfüggeszti a kifizetéseket. A bizottságnak ezt bármikor lehet javasolni. A mandátum alapján megerősítettem a programot, és a következő megállapításokat tettem. Először is integrált ellenőrzési rendszerről van szó, ezt hívják angolul ugye Ajax-nak. Meg vagyok győződve arról, hogy az Ajax megbízható és hatékony rendszer. Az ellenőrzéseink a tagállamok nagy többségénél ezt bizonyítják, bár Bulgáriában, Romániában és a múltban Görögországban hiányosságokat állítottunk meg, illetve más tagállamokban is voltak részben hiányosságok. Osztom a számvevőszéknek a véleményét, hogy a, az Ajax a parcella vagy a mezőgazdasági terület behatárolása tekintetében nem teljesen tökéletes. A tagállamokat kötelezzük arra, hogy éves, részletes értékelést végeznek a termőföld felmérési rendszerére vonatkozóan. A tagállamoknak kiigazító tevékenységet kell végezniük, és a kifizető ügynökségeket vagy kifizető szervezetekkel is tartjuk a kapcsolatot, és próbáljuk a jó tapasztalatokat átadni egyik tagállamról a, a másikhoz. Ezt az információ cserét próbáljuk támogatni. A második téma a visszatérítésekre vonatkozik. A visszatérítés szintje magasabb, mint a múltban volt, és mindenképpen jobb, mint az a szerény 10% amit a számövőszék állapított meg. Például a 2007-es szabálytalanságok tekintetében 2009 végén a tagállamok már 49%-ot vissza tudtak fizetni. Úgyhogy ez egyértelmű javulást jelent, méghozzá az 50-50-es szabály bevezetésének köszönhető ez, hiszen ez erősen ösztönözte a tagállamokat a visszafizetés tekintetében. A harmadik téma, amit említeni szeretnék, a tagállami megbízhatóság ez reméljük a jövőben még erősödni fog. Azt javaslom, hogy erősítsük meg a tanúsító szervezeteknek a hatékonyságát és tevékenységét. A számvevőszék is egyébként ezt említette. Konkrétan a hibaarány meghatározása tekintetében a tanúsító szervezeteknek reprezentatív minta alapján kell az ellenőrzést végezniük. Most bizonyos tagállamokban már kísérletileg bevezettük ezt a rendszert, és a KAP reformjának a vitája során ezt is majd meg fogjuk vitatni. A legfontosabb téma igazából a kap reformja, hiszen ebben a reform. Ez a reform egy hatalmas politikai kihívás. A egyszerűsítés kell, hogy a fő iránymutató legyen, és nagyon fontos a költségvetés jó felhasználása, illetve a visszafizetés megfelelő szervezése, és erről egyébként már több alkalommal beszéltünk. Úgy gondolom, hogy lehetőség van az egyszerűbb ellenőrzésre, és tökinteni lehet, főleg a kis gazdaságok tekintetében az adminisztrációs terhet. Egyszerűsíteni kell a kereszt megfelelésnek az elvét, anélkül, hogy ennek a lényegétől eltekintenék. A számövőszék jogosan ö, állapította meg, hogy vannak olyan vállalkozók, akik nem is foglalkoznak mezőgazdasági tevékenységgel, és mégis kifizetésekre lettek jogosultak. Ezért az egyszerűsítés keretében beleillik részünkről az is, hogy a kifizető ügynökségeknek ellenőrizniük kell a tevékenységet, és az adminisztrációs terhek csökkentésével is foglalkozniuk kell. A kap költségvetése jelentős, ezért mindenképpen szigorúan fogom ösztönözni, hogy hatékony legyen a kapköltségvetésnek a felhasználása hiszen hatékonyan választ akarunk adni, és meg akarunk felelni az állampolgári elvárásoknak, valamint a parlamenti elvárásoknak is. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Csáci Makákis előadója szó. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözlöm Csalasz biztos urat, és köszönöm azt, amit elmondott. Látjuk, hogy ért a szakmájához, hazájában is már mezőgazdasági miniszterként is ismerte a problémákat, <clears throat> és beszélgettünk mi már külön is. Világos, hogy ismeri a témáját. Kreta űr úr beszámolójából, és kiderült egyébként, hogy ő is mezőgazdasági szakember is, még mielőtt számvevő lett volna, Franciaországban ez amúgy is hagyomány. Van tehát tapasztalat erről a területről. Ez az európai költségvetés továbbra is legnagyobb kiadási tétele, a mezőgazdaság, és nagyon sok kritika éri. Néha ezek nem jogos kritikák, mert az ellenőrző rendszerek pont a mezőgazdaság területén jól működnek, a mi parlamentünk nyomására persze, az Ajax rendszer kialakítása révén, és ezt le kell szögezni, hogy más nagy kiadási tételek esetében sokkal gyengébb, ugye tegnap tárgyalt kohéziós politika területén sokkal rosszabb az ellenőrzés, és itt nálunk a visszatérítések is sokkal jobban működnek, mint a kohéziós politikában, és mindezt annak ellenére, hogy továbbra is ugye shared management van a tagállamokkal, tehát van arra példa, hogy meg lehet valósítani a bizottság és tagállamok közötti hatékony együttműködést. Ugyanakkor a, az Activity Reportból kiderül, hogy Bulgáriában, Romániában, az új tagállamokban általában még továbbra is nagy gondok vannak, és biztos úr őszintén szólva egy kicsit hiányoltam az előadásából a Görögországra való fókuszálást, ugyanis Görögország még nem kerülhet le a napirendről. Világosan kiderül az írott szövegből, hogy ott mekkora bajok vannak. Görögországban ugyanis ugyan és valamit sikerült már elérni, de eh, hát távolról sem mindent, amit az Ajax előírna. De beszéljünk most a eh, jövőről. A, hogyan lehet a mai hibákból a jövő vonatkozásában következtetéseket levonni. Ugye nem csak a közvetlen kifizetések területén vannak bajok, hanem általában a vidékfejlesztési struktúrákkal, politikákkal, ugyanis a vidékfejlesztésben hasonló elemeket kezdünk most megvalósítani, mint amelyek a kohéziós politikában már ismertek voltak, és ezeknek az ellenőrzése nehezebb, mert a közvetlen kifizetéseket viszonylag könnyű ellenőrizni, de minél jobban áthelyeződik a hangsúly a vidékfejlesztési struktúrákra, annál több kockázatot kell vállalnunk, és érdekelne az ön vélemény arról, hogy ezzel, ezt hogy lehet kezelni, mert az Ajax alkalmazhatósága a vidéki területeken, ahol ugye ö, nagyon sok kézen megynek át a termékek, nagyon nehéz lehet alkalmazni. És már most eleve el kéne gondolkodni azon, hogy hogy lehet ennek a hatékonyságát javítani, megteremteni. Hol vannak itt a veszélyek, hibák. Tehát nagy hiba van, nagy baj van a szabályok értelmezésével azonban ezen a területen is. Itt többféle párt, illetve érintett jelen van, és a bizottság és a számvevőszék is, és mindenki előtt kérdezem, hogy miért nem tesszük ugyanazt, mint a kohéziós alapok esetében, miért nem folytatunk három oldalú egyeztetést? A számvevő szék ugye szórópróba-szerű ellenőrzései eh, keveset mutatnak ki ugye a, a zöld, még feltáratlan mezőgazdaság számára feltáratlan területek esetében nyilvánvaló, illetve Grönland és Skócia esetében illetve nem. Tehát Skóciában az úgynevezett zöld területek és Bulgáriában az úgynevezett zöld területek teljesen mást jelentenek. Tehát egyszerűsítenek én a szabályokat, a támogatási katalógusban, tehát különböző definíciót igényelnének. Aztán az értelmezést, illetően a számvevőszéket kérdezném, hogy miért nem ülnek össze a tagállamok, a bizottság, a számvevőszék minden egyes ö, ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés kapcsán, vagy legalábbis ennek a metodikája kapcsán, és miért nem egyeztetnek? Mert az a benyomásom, hogy most a bizottságot kell megvédenünk, inkább, mert az értelmezés és definíció tekintetében a bizottság alkalmazása, mintha koherensebb lenne, mint a tagállamoké, vagy a, a igen. Egyértelmű, hogy a tagállamokra meg kell, a tagállamokra nyomást kell gyakorolni, mégpedig egyre erősebben. Kretán úr említette, hogy Görögország tíz éven át továbbra is újra meg újra megkapta a kifizetéseket, noha az Ajaxot nem telepítette, nem hozta létre. Ez botrányos. Hogy lehet ez? Hogy lehet a kifizetéseket folytatni, hogyha világosan látható, hogy egy tagállam nem tartja magát a szabályokhoz? Tulajdonképpen a válaszból kérdést is csinálhatnánk most itt az írásbeli ö, ö, válasz kapcsán. Úgy tűnik, hogy egy kicsit laza az ellenőrzés. A 16-os pontban ugye az áll, hogy miért fogadja el a bizottság a kifizetéseket megfelelő bizonylatolás nélkül, és a kifizetések rendszere ugyanakkor már régóta létezik, a kifizető ügynökségek a kedvezményezetteknek előzetes kifizetéseket is teljesítettek a bizottságtól származó pénzekből, és ezeket Eh, idézőjelben legitimizálták utólag ex post, eh, anélkül, hogy rendes ellenőrzés történt volna, és anélkül, hogy korrekcióra hívták volna föl a kifizető ügynökségeket. Ez volt tehát az eljárás, kaptak előleget, jó, értjük, hogy ez régóta így van, de miért van így? És eh, olyan esetekben is ez a helyzet, ahol a tagállam egyértelműen a szabályok ellenére a szabályokat megsérti. Tehát hol van a fegyelem, hol van a nyomásgyakorlás, hogyha mindenki tudja, hogy egy adott ország szabálysért, és mégis megkaphatja a pénzt. Mert ez már nem a jó hiszeműség kérdése. Itt tényként kezelhető, hogy az ország megsérti a szabályokat. A kifizetéseket ilyenkor be kéne fagyasztani. Nyilvánvaló, hogy sok év át egy adott ország, itt Görögországról van szó most, egyértelműen megsérti a szabályokat, és tíz év telt el úgy, hogy nem kopintott senki a fejükre, és ezzel adta az adófizetők pénzét, jogtanul költöttük el. Tehát kérem a biztos urat, hogy azt, amit itt mindenki ezerszer mantraként elmond, azt végre szívleje meg a biztos úr, Jan Mulder szokta ezt elmondani ebben a bizottságban egyébként, hogy a nemzeti nyilatkozatokat vasaljuk be a tagállamoktól, mert ez az egyetlen és legjobb eszköze annak, hogy egyáltalán esélyünk legyen tisztázni a helyzetet. Ehhez a mezőgazdasági miniszter, amikor Görögországba jön és pénzt kér, elé kell tolni, hogy akkor írjuk alá csak a papírt, hogyha megszüntetitek a szabályellenes gyakorlatot. Csolos úr már előzetes beszélgetésünkben mondtam, hogy főigazgatójának beszámolóját alá írta ugyan a főigazgató, de miért nem írja ön is alá? Rendszerváltás történt, Nilkinok bizonyára még más gyakorlatot követett, de szerintem ez egy politikai felelősség, amelyet aláírásával is kifejezésre kell juttatnia. Ugyanez érvényes a jövőbeli értékelési jelentésekre, a Lisszaboni szerződés szerinti jelentésekre. Kérem, hogy tárjon elénk egy cselekvési tervet, hogy hogyan kívánja a jelenlegi helyzetet ö, ö, javítani, és a politikai célokat, amelyeket megfogalmazott, megvalósítani. Nagyon sokféle cél van most, a cross compliance, a vidékfejlesztés, nagyon átfogó politikai célok ezek, és szeretnénk tudni, hogy ön konkrétan mit gondol ezek megvalósításáról, mivel most már társ ö, döntéshozók vagyunk, együttes döntésben mi is érdekeltek vagyunk. A Csolasz urat meg szeretném kérdezni továbbá, az automatikus kifizetés felfüggesztés befogyasztás ügyében, Görögország esetében ezt alkalmazták, de hogy általában ezzel mi a helyzet. És mi van a korrekciós mechanizmusokkal? Ha nézzük itt a számokat, akkor ugyan kiderül, hogy jók a korrekciós rendszereink, de mégiscsak elég nagy összeg jön ki itt a hibáknál. Ha a számvevőszék adatait veszük alapul, akkor 2006-ban 42%-át sikerült visszahajtani, behajtani a jogtalan kifizetéseknek, és a legfrissebb adatok alapján ez viszonylag jó arány, ez már nem, nem rossz, de hát 100%-ot kéne elvileg visszahajtani, de a legfrissebb adatok alapján, ezek 2009-esek, 10%-os volt csak a visszatérítés. Tehát csak 10%-ot sikerült visszaszerezni a jogtalanul elköltött pénzekből olyanoktól, akik nem is lettek volna jogosultak. Ez viszont nagyon kevés. És ön ahol olyan esetekben, ahol ugye rendszerszerű a szabálysértés, ott az 50-50 szabályt kéne alkalmazni, vagyis az összeg 50%-át a tagállamnak büntetés ként kéne befizetnie. Nem, nem, de bár. Mondja nekem ellen, de ha 10%-os csak a visszafizetés és 50% büntetést kell fizetni, akkor gyakorlatilag a pénzek 90%-a veszett el, a tagállamok adófizetőinek pénze 90%-ban elveszett, és még további adófizető megterhelése folyik azáltal, hogy a tagállamnak büntetést kell fizetnie. Tehát szerintem egyszerűen fel kell függeszteni, vagy be kell fagyasztani a kifizetéseket, amíg ö, nincsen új cselekvési terv. Tudom, hogy a bizottság a, a múltban nem szerette megnevezni a bűnös tagállamokat, most már megváltozott, megváltozott időket élünk, meg lehet most már nevezni őket, és be is lehet fogyasztani a kifizetéseket. Az egyszerűsítést is említette. Az elején én is mondtam, hogy jó lenne, hogyha egységes lenne az értelmezése a szabályoknak, de még jobb lenne, ha maguk a szabályok lennének olyan világosak és egyszerűek, hogy ne is lehessen őket másképp értelmezni. A következő pénzügyi időszak során amikor ugyebár a kifizetési modalitásokat a végrehajtási utasításokban fogalmazunk meg, nagyon világosan kell majd fogalmazni, legyen mind a 27 tagállam számára ugyanaz a szabály most már, Nyilván az úgynevezett zöld területek Skóciában és Bulgáriában nem ugyanazt jelentik, ahogy én magam is mondtam. Ezzel együtt lehet olyan egységes, egyszerű szabályokat alkotni, amelyek mindenki számára érthetőek. A tagállamok egyébként nem szeretik az egyszerűsítést, mert szeretnek elbújni a bonyolult rendszerek mögött, de éppen ezért van szükség egy ilyen cselekvési tervre, amely egyszerűsít az idei mentesítési eljárásban már örülnénk, hogyha látnánk erre való törekvést, mondjuk tavasszal, ha kaphatnánk egy ilyet, ilyen történelmi javaslatot. Köszönöm. Köszönöm. A számvevőszék szeretne reagálni, vagy inkább a bizottságnak adom meg a lehetőséget? Bizottság. Merci, euh, Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak is, hogy beszámolt a véleményükről. Engedjék meg, hogy néhány dolgot tisztázzak, illetve, hogy plusz információt közöljek önökkel. Az ajax kapcsolatban az integrált ellenőrzés kezelő rendszer. Ezt a rendszert a bizottság az utóbbi években dolgoztak ki, én nem régóta kaptam meg a mandátumot, de konkrétan a területen már régebb óta működik ez a rendszer. Ez a rendszer lehetővé teszi folyamatosan a szabályok változását követően az adaptációt, a kap támogatást, a szétválasztott támogatást teszi lehetővé. Tehát ez a rendszer figyelembe veszi a területi ellenőrzést, és amit termesztenek, vagy tenyésztenek azon a területen. Ez a rendszer egyébként a gazdákra vonatkozó információs vagy adatbázist is integrálja. Tehát, ez, tehát a területi adatbázis és a gazdákra vonatkozó adatbázist. 2009-ben több mint 80 százalékát a kap kifizetéseknek le tudtuk fedni az ajax -szal. Ez nem csak az első pillére vonatkozik a közvetlen kifizetésekre, hanem a vidékfejlesztési program nagy részét is lefedi, hiszen a második pillérhez tartozó területen is tudjuk ellenőrizni ezeket a tevékenységeket. És ebből a szempontból a kap reform javaslatban az is szerepel, hogy a közvetlen kifizetéseket jobban koncentráljuk az első pillér alá. A jövőben az Ajax véleményem szerint jó ellenőrzési alapja lehet a kifizetéseknek, valamint az adatbázis is javítani lehet, hiszen a tagállamokban az ellenőrzések során egy olyan döntés született, hogy a rendszer javításával a tagállamok felelősségét is növeljük, és minden évben egy a bizottsági kutatóközpont által kidolgozott rendszer segítségével a tagállamok ellenőrzési rendszerére vonatkozóan is éves jelentés fog készülni, vagyis a, a területregisztrációs rendszerre vonatkozóan. A bizottsági elemzés alapján az a véleményünk, hogy a, a tagállami ellenőrzési rendszer javulni fog. Azok a tagállamok, amelyeknél megállapítottunk minőségi problémákat az adatbázisok tekintetében, vagyis a területi regisztráció tekintetében, ezektől a tagállamoktól azt kérjük, hogy a területi adatbázist javítsák, öt éves időszakot kapnak. Ez azt jelenti, hogy öt évente felül kell vizsgálniuk, vagyis újra kell fényképezniük a területeket. Ezeknél a tagállamoknál viszont három éves gyakoriságot írunk elő. Ezért úgy gondolom, hogy az integrált kezelés és ellenőrzési rendszer a jövőben javulni fog, hiszen az adatbázis fog javulni, és objektív ellenőrzést tesz lehetővé a területem. Szeretnék reagálni a görög esetre is, amit ön említett. A főigazgató visszavonta a fenntartását, hiszen az eljárás egyértelmű, az alap felfüggesztése tekintetében, és mielőtt az alap blokkolására sor került volna, már akkor lehetett látni, hogy problémák vannak. Görögország esetében, amikor megállapításra került, hogy probléma van, akkor cselekvési tervet kértünk, a cselekvési tervet követték fenye, azzal a fenyegetéssel, hogy leblokkoljuk az alapot. Egyébként ez a jelentésben is szerepel. De amint Görögország megoldotta a rendszer problémát, a fenntartást visszavontuk, hiszen ennek nem volt tárgya. Egyébként ugye akadályoztuk volna a rendszer megfelelő működését, hiszen itt két különböző dologról van szó. Egyrészt a rendszer minőségéről is szó van, másrészt arról is szó van, hogy a tagállam hogyan használja, hogyan alkalmazza egyik vagy másik évben ezt a rendszert. A fenntartás a rendszerrel kapcsolatos problémákra vonatkozott. A problémákat korrigálták a rendszer teljes revíziójával, vagyis a területek beazonosításának a rendszerét javították, ezért a fenntartásnak megszűnt a tárgya. Természetesen, hogyha a rendszer javítása ellenére a helyi ellenőrzés, a helyi adminisztratív ellenőrzésnél problémák vannak, akkor természetesen majd megtesszük a megfelelő intézkedéseket. Minden esetre a rendszer problémák megoldottak, a rendszer működik. Üdvözlöm azt a javaslatukat, hogy gondoljuk végig annak a lehetőségét, hogy a kohéziós politika eszközeit alkalmazzuk, vagyis ezt a három oldalú egyeztetési rendszert, hiszen osztott a kezelés és a felelősség a bizottság és a tagállam között. Természetesen a bizottság a saját felelősségét teljes mértékben vállalja. Viszont a helyi ellenőrzésnél úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a tagállam magyarázatot adjon arra, hogy hogyan működik a rendszer, és így a számvevőszéki ellenőrzési eredményeket is jobban tudjuk egyeztetni a tagállamokkal. Ezt teljes mértékben támogatni tudom. Aztán a következő kérdés a mezőgazdai vála- mezőgazdasági vállalkozó és a gazdásznak a pontos definíciója. Ezt a jövőben tisztázni kell. Most a rendelet a közvetlen kifizetésre vonatkozó rendelet pontosítja ezt, ezt a jogalkotó, a tanács elfogadta. Ez szerint a mezőgazdasági vállalkozó az, aki megmunkálja a földet, vagy jó gazda, mezőgazdasági és környezeti állapotban tartja meg a területet. Tehát vagy nem és, hanem vagy a felmerült eseteknél megállapításra jutott, olyan megállapításra jutottunk, hogy jó állapotban tartották a területet, jó mezőgazdaság és környezeti állapotban. Tehát a jelenlegi rendelet alapján nem lehet azt kérni a tagállamtól, hogy valami más tegyen, mint hogy a rendeletet tiszteletben tartja. Azzal egyetértek, hogy ezt tisztítani kell, hogy egyértelmű, tisztázni kell, egyértelmű meghatározásra van szükség arra vonatkozóan, hogy kit tekintünk gazdának, vagyis el kell jutnunk odáig, hogy a definíciókban egy aktív gazdasági tevékenység is szerepelhessen. És uh, tehát akinek van területe vagy tulajdonos egy területnek, de nem végez gazdasági tevékenységet, ezt a helyzetet is tisztázni kell. Aztán a kifizetések blokkolása, felfüggesztése tekintetében önök azt javasolják, hogy ezt gyakrabban alkalmazzuk ezt az eszközt. Egyetemi eljárásaink vannak, meghatároztuk azt, hogy milyen feltételek esetén blokkoljuk a kifizetést. Ez azt is jelenti, hogy elsősorban ösztönző eszközként használjuk ezt, hogy azért, hogy a tagállamok javítsák a rendszerüket, hiszen a mi fő célunk nem az, hogy leblokkoljuk a kifizetéseket, a mi fő célunk az, hogy a tagállamok javítsák a saját rendszerüket. Mostanáig a kifizetések blokkolása, mint fenyegetés jól működött. Igazából két alkalommal vezettük be valójában. SZAPÁR programok esetében, Bulgária és Románia esetében. Görögország esetében is alkalmaztuk volna, de a rendszert javították, úgyhogy nem volt rá szükség. Románia és Bulgária esetében a az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer keretében ezt alkalmaztuk. Hogyha a jövő, hogyha a jövő év elejéig nem javítják a rendszerüket, akkor sajnos fönn fog maradni ez a blokkolás. A KAP reformjában a pénzügyi szabályok tekintetében azt is pontosítani fogjuk, hogy milyen feltételek esetén blokkoljuk a kifizetéseket. Véleményem az, hogy minden esetre ezt olyan, egy, ezt ösztönző eszköznek kell tekintenünk. Teljesen egyetértek avval, hogy a tagállamoknak több felelősséget kell vállalniuk a nemzeti megbízhatósági jelentés eszközével. Ugyanakkor ugye egy miniszter vagy egy nemzeti hatóság vezetőjének az aláírása kell, hogy ott szerepeljen a tanúsító szervezet, vagy egy más független szervezetet kellene talán fölkérni arra, hogy ellenőrizze a kifizető ügynökséget, hiszen a lényeg, hogy a nemzeti jelentés vagy nemzeti nyilatkozattal esetleg pontosabb adatokat is tudunk kapni arról, hogy valójában mi történik a helyszínen. A biztos tevékenységi jelentésével kapcsolatban nem akarom elkerülni, és nem akarok kibújni a felelősségem alól a szerződésnek megfelelően a bizottság kollégiumi szinten, testületi szinten hozza a döntéseket és vállalja a felelősséget. Tehát én magam, mint biztos, nem én írom alá a bizottsági jelentést, a lény, tehát mert, mert itt testületi felelősségről van szó. Ez számomra egy nehézség, ugyanakkor ez nem akadályozza meg abban, hogy vállaljam a felelősséget a jelentésben szereplő információkért. Visszafizetés. Néhány adatot szeretnék mondani az 50-50-es szabályt alkalmazzuk. Még egyszer mondanám, hogy nem arról van szó, hogy kétszeresen fizessenek az adófizető állampolgárok, hanem ösztönözni kívánjuk a tagállamokat azért, hogy beszedjék a visszafizetési összegeket a kedvezményezettektől. És a rendszer hatékonyságát mutatja, hogy javult a visszafizetés. 2007 33% volt a visszafizetés, a negyedik év óta alkalmazzuk ezt a rendszert, tehát gyakorlatilag már három év, vagy működik ez. Amióta bevezettük az 50-50-es szabályt, tehát a 2007-es 33 százalékról 2009-re 49 százalékra nőtt ez az arány. Tehát gyakorlatilag csak az 51 százalékos arányra alkalmazzuk az 50-50-es szabályt. Hogyha össze hasonlítjuk az 50-50-es szabály alkalmazása előtti évekkel ezeket az adatokat, akkor látjuk, hogy a tagállamok valójában ösztönözve vannak arra, hogy a visszafizetést jobban szervezzék. 2008-ra 24%-os visszafizetésről a 40%-ra növekedett ez a második évre vonatkozóan, és 2009-re 24% visszafizetés már meg is történt. Úgyhogy itt is látjuk, hogy javulnak ezek a számadatok. Természetesen nem a 100% közelében vagyunk, de látszik, hogy a tagállamok már komolyabban veszik a felelősségüket ebben a tekintetben. A bizottság pedig ösztönzőként tudta használni ezt az eszközt. Az egyszerűsítés, ahogy mondtam, hogy számomra nagyon fontos a reform a rendszer javításáig is felállítottam a tagállami szakértőkből ezt az adhok csoportot, amely a helyi adminisztratív problémákkal foglalkozik. A bizottság koordinációjával működik ez a csoport, és a jogalkotási csomag párhuzamosan dolgozik, tehát amilyen politikai javaslatokat teszünk a kapreformja tekintetében, annak a lényege, hogy ne bonyolítsuk a helyzetet a helyszínen. Köszönöm, a ki a szó. Köszönöm, elnök úr. Három témát szeretnék említeni. Az egyszerűsítés, a oldalú egyeztetés és a visszafizetés egyszerűsítés. Természetesen a számvevőszék teljes mértékben egyetért a szabályok egyszerűsítésének a céljával azért, hogy a hibákat el lehessen kerülni a konkrét műveletek tekintetében. Ha egyszerűbbek a szabályok, akkor kevesebb hibát fognak elkövetni, ez logikus. Ahogy nagyon jól mondta, a komplikációk egy része tagállami kérés alapján következik be, mert a tagállamok az EU-s e, rendelethez képes plusz nemzeti szabályokat vezetnek be, és komplikálják az alapszabályokat. A szemvevőszék e, már élt javaslatokkal, például a, a feltételek meghatározása tekintetében, tavaly készítettünk egy jelentést, és egy sor javaslattal, konkrét javaslattal éltünk ebben a jelentésben, azért, hogy egyszerűsítsük a jogi keretet a feltételek e, politikája tekintetében. Hasonló módon megvizsgáltuk, és a biztos úr említette is ezt, megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a mezőgazdasági tevékenység definícióját, azért, hogy elkerüljük az olyan problémákat, hogy amikor nem lehet pontosan tudni, hogy ki a végső kedvezményezett. Ezzel kapcsolatban azért szeretném megjegyezni, hogy az a példa, amit említettem, egy 530 hektáros terület tulajdonosával kapcsolatban ezt hibának tekintettük, és a jövőben is hibának fogjuk tekinteni, hiszen hogyha a terület egy részét jó mezőgazdasági feltételek vagy körülmények között tudták tartani, ez azért ez a feltétel nem volt elégséges, és összességében ez a parcella hibásan, tévesen kapott jogosultságot egységes kifizetési támogatásra, hiszen összességében a terület egy nagy részét nem tartották megfelelő körülmények között, és a bolgár hatóság ezt felismerte így a 2010-es képfizetést visszavonták erre a területre vonatkozóan. Tehát maga a nemzeti hatóság felismerte, hogy itt hiba volt. Az egyszerűsítés lehetővé fogja tenni a hibák elkerülését, de nem fogja lehetővé tenni, hogy az összes hibát kiküszöböljük. Második megjegyzésem. A három oldal egyeztetésre vonatkozik. Tudni kell, hogy valójában ez a háromoldalú egyeztetési folyamat már működik. A számvevőszék mindig elküldi a megjegyzéseit a tagállamnak, és ezzel párhuzamosan másolatot küld a bizottságnak is. A tagállam tájékoztatva van, a bizottság tájékoztatva van, a számvevőszék kimegy a helyszínre, a, megvizsgál, a megállapításait a tagállamnak és a bizottságnak is elküldi, és mind a kettő választal. Tehát ez a három oldal egyeztetés, ez már működik, ami igazából nem működik, hogy nem ülünk össze rendszeresen egy terembe. De véleményünk szerint ez nem fogja nagyon javítani a helyzetet, hiszen nagyon sokszor ki kell menni a, úgyis a helyszínre azért, hogy megadjunk egy kérdést. Ezt egyébként meg is tettük a bizottsággal közösen, a bizottság el is ismerte, hogy a megjegyzéseink jogosak. De nem úgy lehet megoldani ezt a témát, hogyha összeülünk egy teremben, úgy tudjuk megoldani, hogyha kimegyünk a helyszínre. Ezért ez a három oldalú egyeztetési rendszer már működik. Még egy témát szeretnék említeni. A szerződés szerint a bizottság felel a költségvetés végrehajtásáért. A mi fő jelentésünk, tehát a számvevőszéki jelentés, az a bizottsággal együtt kell, hogy készüljön, főleg, hogyha valamilyen ellentmondást találunk. Ugye a bizottság begyűjti a tagállami véleményeket, a számvevőszékkel is közöli ezt, de a végső párbeszéd, a végső vita a megjegyzések megalapozátsága tekintetében a számvevőszék és a bizottság között kell, hogy lefolyjon, hiszen a bizottság a végső felelősség az európai költségvetés végrehajtásának. Még egy megjegyzésem lenne a visszafizetések tekintetében. Szeretném azt jelezni, hogy jövő év elején ki fogunk adni egy jelentést a visszafizetésekről. Részletesen elemezni fogjuk ebből, ebben a jelenlegi visszafizetési helyzetet javaslatokkal fogunk élni a helyzet javítása tekintetében, de most ennek a részleteiben nem tudok belemenni, hiszen ez egy elég bonyolult jelentés lesz. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos. Köszönöm szépen az előadását. Ahogy ön az elején említette, az Európai Unió mezőgazdasági politikája még mindig az egyik olyan politika, amely a legnagyobb részét teszi ki a kiadásoknak. Éppen ezért beszélünk erről elég sokat itt a szakbizottságban. Egy kicsit magasabb a hiba arány, mint 2%, de ezzel nem került a zöld zónában. A jelentéstevő megemlítette, hogy a mezőgazdasági főigazgatóság éves jelentésében 730 millió eurónyi támogatás került felfüggesztésre, amely 42%-a a visszakövetelendő összegeknek. Természetesen ez egy fejlődés a 2006-os évhez képest. 2006-ban 1,2 eh, milliárd euró nyitett ki ugyanez az összeg. Hogyha megnézzük a listán feltüntetett országokat, akkor kiderül, hogy a visszaszerzési arány meglehetősen jó, de vannak olyan tagországok, ahol ez 50% alatti. A bizottság hogyan tudja rábírni a tagországokat arra, milyen intézkedésekkel, hogy javítsanak ezen az arányon, illetve mit tervez a bizottság? A második kérdésem az eljárás egyszerűsítésére vonatkozik. A bizottság milyen intézkedéseket tervez megvalósítani annak érdekében, hogy ezeknek az eljárásoknak a hatékonyságát javítsa? Azt gondolom, hogy nem szabad, hogy mindez az ellenőrzések minőségének rovására menjen. Hogyan lehet a megfelelő arányt megtalálni az egyszerűsítés és az ellenőrzés magas szintje között? Köszönöm. Euh, Visszafizetések Különbség van a tagállamok között, ez igaz, de ahogy már mondtam, amikor megalapít amikor bevezettük ezt az 50-50-es szabályt, ez valójában ösztönözte a tagállamokat arra, hogy felgyorsítsák a visszafizetési rendszert, hiszen ha ez nem történik meg, akkor közvetlenül érinti a visszafizetés a költségvetésüket. Ezzel a szabályjal próbáltuk ösztönözni a tagállamokat, és egyébként amikor probléma van, akkor felhívjuk a figyelmüket erre. Ahogy mondtam, igazából osztotta az igazgatás a kezelés, a tagállamok felelősségét nem tudja átvenni a bizottság. Úgy gondolom, hogy a, a tagállamoknak felelniük kell a saját adófizető állampolgáraik előtt is a saját költségvetésük tekintetében. Úgyhogy ezért mondanám még egyszer, hogy ez az 50-50-es szabálya látjuk, hogy valójában ez ösztönzi a rendszerek, a tagállamokat, és jelentősen javították a visszafizetési eljárásaikat. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban teljesen egyetértek az elhangzottakkal, és egyébként, amikor megyek az Agri Bizottságba, ők is mindig azt kérik, hogy egyszerűsítsük a szabályokat. Tehát ezzel teljes mértékben egyet értek, viszont csak annyira szabad egyszerűsíteni a rendszert, hogy ez ne gyengítse az ellenőrzési rendszert. Sőt, az ellenőrzési rendszert meg kell erősíteni a helyszínen az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerrel, ez megvalósul. Igazából nagyon fontos az a személyzet, aki a helyi ellenőrzést végzi. A kap reformja két irányba mutat e tekintetben. Egyrészt a keresztmegfelelési szabályok és az öko megfelelőségnek az egyszerűsítése és tisztázása. Hiszen jelenleg van egy olyan rendelet, ami a környezetvédelemre és az állatjólétre vonatkozik, de nem egyértelmű, hogy pontosan milyen tevékenységekkel kell tiszteletben tartani ezeket a feltételeket a gazdának. Tehát az egyik cél, hogy egyszerűsítsük a szabályokat, hogy könnyebb legyen a helyszínen ezeket alkalmazni, egyrészt az kifizető ügynökség szempontjából, másrészt a kedvezményezett szempontjából és a szolgálatok szempontjából is, hiszen a gazdának tudnia kell, hogy mit tesz, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie, és az ellenőrnek is tudnia kell, hogy mit kell, hogy ellenőrizzen, illetve milyen szabályokat kell tiszteletben tartani. Részünkről pedig a másik cél, hogy jobban célzott akarjuk tenni a kifizet, a közvetlen kifizetéseket, egyértelművé akarjuk tenni a célokat, és hogy kik a kedvezményezettek, milyen típusú kedvezményezettek, milyen feltétellel kaphatnak támogatást. Pontosan azért, hogy el lehessen károlni az ilyenfajta vitákat. Még röviden szeretnék eh, reagálni a bolgár esetre is. Fényképek bizonyítják, hogy a területet jó eh, környezeti és agrár eh, státuszban tudták tartani, és erről a parcáról származó mezőgazdasági termékeket is lehet, ellenőrizni lehetett. Tehát nem a területtel volt probléma. Ugye a, a teljesítették a szabályokat, ezért jogosult volt a kifizetésre. Volt egy fénykép, ami tavasszal készült, és utána egy őszi fénykép is, tehát látszott, hogy milyen munkákat végeztek el, de amikor pontosítjuk, hogy ki a kedvezményezett, hiszen itt ez volt a fő kérdés, Ebben a témában egyetértek azzal, hogy pontosítani kell ezt a definíciót, és itt szükség van az egyszerűsítésre. Köszönöm. Van kolléga. Uh, Köszönöm, elnök úr. <clears throat> Olyan dolog, amely kiderül a jelentésből, az a támogatásos jogosult területek túlzott feltüntetése. És azt gondolom, mindez kapcsolódik a definíció kérdéséhez. Várjuk a támogatásra jogosult területek megfelelő definícióját, illetve a támogatásra jogosult gazdák definícióját. Elnök úr, illetve biztos úr, meg szeretném kérdezni, hogy mikorra kapjuk meg ezeket az egyetemű definíciókat. Várnunk kell -e vajon 2013-ig? Ön megemlítette az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer. Ennek egyik kulcsfontosságú eleme a mérési rendszer. Veszben egy digitális rendszerre fogunk átélni, áttérni, és ez meg fogja könnyíteni a pontosítást. Van-e szándék arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió támogassa az áttérést a digitális rendszerekre, hiszen ez segíteni a pontosabb mérést. Köszönöm. Alors, sur la définition... A aktív gazda definíciója tekintetében, illetve jogosult definíciója tekintetében. Ez egy tanácsi rendelet és egy parlamenti rendeletben szerepel. Megindítottuk a KAP reform folyamatát, 2013 után kerül ez végrehajtásra. Hogyha most a rendelet módosítását elindítanánk, akkor is a parlament és a tanácsi elfogadási folyamat miatt 2013 eleje előtt úgy se lehetne bevezetni ezt a módosítást. Tehát lehetne egy párhuzamos folyamat, ennek nem lenne túl sok értelme, úgyhogy szerintem a kap reformra kell koncentrálni, hiszen ott teljes mértékben új definíciókat fogunk alkalmazni ezzel a kérdéssel egyébként már elkezdtem foglalkozni ellenőrzés. Az összes tagállamban a digitalizált már a területi regisztráció, tehát műholdas fényképek alapján digitalizált adatbázist állítanak föl, informatikai rendszer regisztrálja a területeket és a területek határait. Egyébként az állat azonosító digitális rendszer az, ami új, tehát itt az állatok számát kell beilleszteni az Ajax rendszerbe. Tehát egyrészt megvan a terület beazonosítás, és sokszor alkalmazzuk az azonosító rendszer adatbázist is. Most digitálisan olvasható adatokat alkalmazunk, illetve ezt vezetjük most be, és ez valójában javítani fogja majd az ellenőrzési rendszert az állatenyésztési kifizetések tekintetében. Minden esetre a területi regisztráció digitalizálása már megtörtént. Ugye vannak egyébként olyan nagyobb területek egyes tagállamokban, ahol egy nagyobb területen belül több gazda is tevékenység, tevékenységet folytat, és vannak más jellegű tagállamok is. Minden esetre a rendszer már digitális, és működik a tagállamokban. Kollega Mulder. Mulder képviselője a szó. Thank you. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mint mindig, nagyon érdekes vitát folytathatunk, különösen a szabályok egyszerűsítéséről. Ez a parlament néhány évvel ezelőtt készített egy jelentést a cross-compliance szabályok egyszerűsítéséről. És az egyik ajánlás, amely akkor megszületett, az az volt, hogy a magáncégeket eh, jobban vonjuk bele ebbe. Ha valaki tejet állít elő, akkor néha külön feltételeknek kell megfelelnie, mielőtt eladhatja ezt a tejet. És a kormány ellenőrzi a keresztmegfelelőséget, és néha kettős ellenőrzésre sor kerül. Tehát amit egyszer már megtesz a magáncég, ugyanazt megteszi a kormány. Meg szeretném kérdezni, hogy ezt a két dolgot nem tudnánk-e kombinálni, és ezzel um, felszabadíthatnánk az egyik vagy a másik oldalt, hiszen mindez nem járul hozzá jobb ellenőrzéshez. Meg szeretném kérdezni, hogy a bizottság mit gondol mindenről. A második pont, a kettős jogalkotás. Hogyha a kereszt megfelelőség létezik, akkor az irányelveket be kell tartani. Én úgy érzem, hogy soha nincs egy határidő, egy határ, és néha mindezek a folyamatok ellent mondanak. 90-es évek elejéről származó irányelv, illetve a talajvíz irányelv, két ilyen példa. Európában nem lehetnek kivételek, tehát hektáronként 1,7 szarvasmarha illetve nitrát egység kerülhet bele a talajvízbe. A talajvíz irányelv ezzel ellentétben azt mondja, hogy Európában nem lehet sehol több mint 50 mg nitrát a talajvízben, egy bizonyos mélységben. Én úgy érzem, hogy egy gazda 10 egységet tart, és az 50 mg alatt marad, akkor nem látom szükségét egy nitrát irányelvnek, mi szerint több mint 1,7 lehet ez az egység. Én úgy érzem, hogy ez a két irányelv életben van, és ezek egymásnak ellentmondanak függetlenül attól, hogy mindkettőnek meg kell felelni. A bizottság miért nem tesz valamit? Donc sur euh, la, la simplification a szabályok egyszerűsítése tekintetében, illetve hogy csak egy ellenőrzés legyen, többfajta a vizsgálat tekintetében. Egy dolog a tej minőség kérdése, ez nem egy kötelező szabály önmagában, hanem ez egy időszakra vonatkozó szabály, ez lehet egy magán jellegű szabály is, tehát maga a vállalkozás meghatározhat ilyen minőségi szabályokat, hogy milyen alapon, milyen feltételek szerint veszi át a tejet. Tehát az, hogy milyen szint szintű ellenőrzés folyik e tekintetben, vagyis ezek itt ugye ala, itt magánszabályok és magánfeltételek is érvényesülhetnek, tehát ezt nem lehet összekapcsolni egy közkifizetéssel, hiszen konkrétan, hogyha egy magánvállalkozás feltételeket szab, akkor az majd ellenőrzi, hogy teljesültenek a feltételek. A kereszt megfelelés viszont egy közkifizetés feltételeit határozza meg. Itt az egyszerűsítés tekintetében már át is térnék a második kérdésére. Az az egyszerűsítés, amin gondolkozunk, hogyha a kollégám, a Potosnik környezetvédelmi biztos és Dali egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztos kollégáimmal együtt dolgozva azon gondolkodunk, hogy ezt az irányelvet, ami most nagyon-nagyon technikai szintű, ezt konkrét akciókra fordítanánk le, amelyet egyeteműen értelmezni tudnának a gazdák, és ami ellenőrizhető, könnyen ellenőrizhető. A mostani jogi aktusok léteznek, tiszteletben kell ezeket tartani, de mi konkrét végrehajtási dokumentumokat szeretnénk készíteni ennek alapján, amit könnyebben értelmeznek a helyszínen. Tehát ilyen módon képzeljük el a reformot. A nitrát tekintetében én nem vagyok szakértő Viszont különbség van. A területi minőség egy dolog, hogy, tehát, hogy mi van a talajvízben és mi van a felszíni vizekben, ez két külön adat lehet mert van olyan ugye víz, ami inkább a terület tetején, a föld területén marad, illetve van, ami tényleg talajvízbe kerül be. Úgyhogy itt végül is a talaj felszínéhez közelebbi vízekre vonatkozó adatokról van szó, hiszen ide kerülnek be a vegyszerek, a növényvédőszerek, illetve az állatenyésztés esetén a melléktermékek. Tehát itt környezetvédelmi szakértőket kellene megkérdezniük. Én, mint agrárbiztos, azt kell, hogy biztosítsam, hogy a gazdák a feltételeket teljesítik. Egyébként fontosnak tartom, hogy szorosabban együtt fogok működni a kollégáimmal azért, hogy egyértelműek legyenek a feltételek, amelyeket a gazdáknak te- teljesíteniük kell. Ódi kollégája szó. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon érdekes eszmecsereért. A új biztosunk van, a le, egyik legjobb biztosunk van, az egyik legjobb számövőszéki szakértünk van, és az jelentéstevőnk is nagyon-nagyon tisztelem, hiszen nagyon jó munkát végzett ebben a témában. Két kérdést szeretnék föltenni Kretenónak és a biztos úrnak. A mintavétel Kratanor. A számvevőszék 2007-ben 196 műveletet ellenőrzött, és később pedig 2009-ben 141-et. Meg tudná e mondani, hogy hány végső kifizetés létezik, és hogy ön szerint a 241 ellenőrzés az végső kifizetésre vonatkozik-e? Azt hiszem, hogy 95%-os volt a megbízhatóság, amit megállapított a számvevőszék. Mindig fölteszem ezt a kérdést, mert nekem úgy tűnik, hogy a minták nem elég nagyok. A Második kérdésem ellenőrzés tekintetében a mezőgazdaság kb. a felét képviseli a 2009-es költségeknek. Hogyan lehet összekapcsolni a mezőgazdasági szektorra vonatkozó számövőszégi következtetéseket, ugye jelentős a hiba arány, ha jól értettem, hogyan lehet ezt összekapcsolni a számövőszék végső, eredmény, végső véleményével, amely gyakorlatilag az EU-s kifizetéseket fenntartás nélkül elfogadja az összes jelentős aspektus tekintetében. Hogyan milyen ez a kapcsolat? Tehát a végső tanúsítás, ami fenntartás nélkül, és az önök megállapításai között mi a kapcsolat? Biztos úr, sokat beszélt a kifizető szervezetekről, ügynökségekről és a tanúsításról, és elmondta, hogy foglalkozik a kap reformjával. Na, egy fontos biztonsági elem lesz ez, a mentesítés tekintetében és az ágazat működése tekintetében. Elmondanám, hogy én a, az állami, a nemzeti jelentésekben, nyilatkozatokban nem hiszek, a tagállamok ezt nem akarják, a miniszterek ezt jelzik, és én azt javasolnám, hogy inkább a Nemzeti Számvevőszék kellene, hogy biztosítsa számunkra, hogy egy független megfelelő szintű ellenőrzés működik a tagállamban. Biztos úr, ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, meg tudná-e vizsgálni, hogy a tanúsítási szervezetek valóban függetlenek-e? Ezek a szervezetek nemzeti közigazgatási hatóság alá tartoznak. Nekem mindig kétséges, hogy valóban függetlenek-e. Nem állna -e érdekünkben az, hogy az európai közgazdasági hierarchiába illesszük be ezeket az intézeteket, hiszen vannak nekünk funkcionálisunk a tagállamokban, és így a vagy az önök rendszerébe, struktúrájába lehetne beilleszteni, vagy másfajta EU-s struktúrába. Minden esetre ki kellene venni ezeket a szervezeteket szerintem a nemzeti adminisztrációs rendszerből. Köszönöm, Adi úr mintavétel és a nemzeti nyilatkozat mintavétel. A számvevőszék nem tudom pontosan, hogy hány kifizetés van, de milliós szintű. A statisztikai elmélet azt mondja, ez az alapelv, amit közvéleménykutatásnál is alkalmaznak, tehát kevés számú embert kérdeznek meg, és ennek alapján alapítják meg, hogy több millió embernek mi a véleménye. Ugyanez működik az ellenőrzések tekintetében is. Egy kis számú művelettel, amit véletlen módon választunk ki, ennek alapján nagy számú kifizetése vonatkozóan vonunk le következtetéseket. A minta méretének a maximuma attól függetlenül, hogy milyen a teljes kifizetés. Tehát ugyanolyan számú tranzakcióval általában egyébként kb. 300-as ez a mintavétel. Tehát ebből le tudjuk vonni a következtetéseket nagy számokra vonatkozóan. Hogyha 300-as a minta, ezzel megvan az a megbízhatóság 1 millió vagy akár 5 millió kifizetésre is. Ez a maximum. Ez, ez ilyen szinten már mindegy A számvevőszék körülbelül 300 vagy 360 kifizetést ellenőriz a teljes európai költségvetési szektorra vonatkozóan. A mezőgazdaság kb. a felét képviseli a teljes költségvetésnek, ezért 180 ellenőrzés, vagy 180-as a mezőgazdasági minta. Ezzel tudjuk elérni a szükséges megbízhatóságot. Aztán két lépésben történik a minták meghatározása vagy a mint a vétel, de ennek a részleteiben most nem fogok belemenni. Minden esetre az önkérdésére a válaszom az, hogy a 240-es szám az bőven elég arra, hogy 95%-os biztonsággal adjunk véleményt a teljes szektorra vonatkozóan. Ezzel együtt a jövő évtől kezdve szétválasztottuk első és második pillére az agrárszektort, és így külön történik majd a mintavétel az első és második pillére vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy kétszer 180-as lesz a minta. A műveletek száma tehát növekedni fog, ami a mintában szerepel, és ez fokozni fog valahogy a megbízhatósági szintet. A mai mintaszámmal megbízhatóan tudunk véleményt adni, 95%-os biztonsággal. Ez a jelenlegi rendszer. Második kérdése a nemzeti nyilatkozatra vonatkozik. A szerződés a számvevőszéktől azt kéri, hogy két témában adjon véleményt, két külön témában. Ezzel reagálnék az ön kérdésére az ön kételjeire. A szerződés azt kéri a számvevőszéktől, hogy egyrészt a, a számok megbízhatóságáról nyilatkozzon, vagyis azok az adatok, amelyek az elszámolásokban szerepelnek, korrektek. Ezt kell véleményeznünk. Tehát ö, objektív megbízhatóságról van szó, nem is tudom, hogy fejezem ki magam. Ö, megbízható kép. Ö, megbízható képet adnak-e a számok a műveletekről és az EU-s helyzetről az év végén. Tehát ez a számviteli megbízhatóság. A magánellenőrzéseknél, a kereskedelmi szektorban vagy ipari szektorban ez nem a második lépés nem működik. A szerződés azt is kéri a számőszéktől, hogy a műveletek megbízhatóságáról és szabályosságáról is illetve törvényességéről és szabályszerűségéről is nyilatkozzunk. Tehát az első pont tekintetében, a számok megbízhatósága tekintetében a múlt évekhez képest javulás következett be, itt azt mondjuk, hogy nincs probléma. A bizottság által benyújtott számok számviteli szempontból megbízhatóak. Ez az első aspektus. Viszont a második aspektus tekintetében, vagyis, hogy a tranzakciók törvényesek és szabályszerűek-e? Itt azt mondjuk nem, pillanatnyilag nem általánosságban, és konkrétan az agrárszektorban és a kohéziós alap tekintetében. Tehát egyrészt igen, megbízhatóak a számok, másrészt nem, Problé- még javulásra van szükség a törvényesség és szabályszerűség tekintetében az ide tartozó tranzakciókra vonatkozóan. Így tudnék választ adni a kérdésére. A tanúsító szervezetekkel kapcsolatos kérdésére abból szeretnék kiindulni, hogy az igazgatás osztott, a kap tekintetében. Az osztott igazgatás azt jelenti, hogy a bizottságnak vannak bizonyos felelősségei, a tagállamoknak is vannak felelősségei, a végső felelősség ugyanakkor a bizottságé. A tagállamnak vállalnia kell a saját felelősségét. Hogyha ezek a tanúsító szervezetek a bizottság ellenőrzése alatt állnak, ez egy, tehát hogyha a bizottság nagyon beavatkozna, akkor ez, ez csökkenteni az osztott felelősségét a tagállamnak. Az, hogy ezek a szervezetek, igazoló szervezetek valóban függetlenek-e, hát ez tagállami felelősség, hiszen a tagállamon kormányán belül is ugye van pénzügyminiszter és van agrárminiszter, a pénzügyminiszter ellenőrzi az agrárminisztert, osztott és eltérő a felelősségük. Van számvevőszék a tagállamban, és az ellenőrzi a kormányt is lehet, hogy itt a kap reformja meg kellene, hogy határozza pontosabban, hogy mit jelent az, hogy függetlenség, azért, hogy biztosítani tudjuk, hogy az igazoló szervezetek a lehető legkevésbé álljanak kapcsolatban a kifizető szervezete, vagyis azzal a hatossággal, amely kezeli vagy ellenőrzi a kifizető hatosságot. Minden esetre az osztott felelősség keretei között a az igazoló szervezettel kapcsolatos felelősség a tagállam ott terheli. Lényeg, hogy a kap reformjában pontosítani kell majd a függetlenség fogalmát. Grassle kollega. Nem kérdésem van. A tagállamok nélkül sokkal jobban működne Európa. Ezt tudjuk. Ez egy olyan motto, ami tulajdonképpen a szemvőszéki jelentés alapjául is szolgál, de sajnos vannak tagállamok, és így nekünk bonyolultabban jelentkezik a kérdés. Amíg vannak tagállamok, addig vannak különbségek is köztük, vannak akik pontosabbak, vannak akik lazában veszik a kérdést, tehát ezért kell nekünk is jobban odafigyelni, ez a mi feladatunk. Ha biztos úr a Steffével, az embereivel az ön szakértői bizonyára adtak önnek egy cetlit a kezébe, hogyha a számbevőszék majd megszólal, akkor mit mondjam? De érdekelne a saját véleménye. Ez egy nagyszerű jelentés, látványos jelentés. Elvileg, ami benne szerepel, az alapján hátradőlhetnénk, és elfeledkezhetnénk a problémákról, de szerintem ebből hiányzanak dolgok. Szeretném a személyes véleményét tudni, hogy, hogy mi mit kezdjünk ezzel a jelentéssel. Nekem jelentést kell írnom, és azért önérdekem is van ebben az ügyben. Elismerem, hogy az Agrár Főigazgatóság az ön működése alatt sok jó intézkedést hozott, és végre konzekvensebb kezd lenni a szabályok alkalmazása, és ön is ö, ö, már élt a visszafogással, a kifizetések meg, befagyasztása eszközével, és 49%-os a visszatérítési arány, ami annyira nem rossz, még hogyha lehetne, rossz, lehetne jobb is. Most mindegy, hogy 1,9 vagy 1,1 a hiba százalék, vagy 2,1 a hiba százalék, szeretném kérni önt ettől függetlenül, hogy a problémás országokkal, Bulgária, Románia jelölt országok kapcsán nagyon figyeljen oda, hogy hogy a jövőbeli vitáink könnyebb legyenek azáltal is, hogy a problémás országokra eleve odafigyelnek, nyomást gyakorolnak rájuk, és folyamatosan figyelnek a hiba arány visszaszorítására. Köszönöm az eddigi működését. Äh, Azt hiszem személy szerint is megköszönhetjük önnek eddigi működését, de lenne azonban még néhány kérdésem. A számlák lezárásával kapcsolatban, ugye Németországban a bíróságok lehetetlenné tették a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozását. Mit fognak most akkor Németországgal csinálnak, csinálni? Következő kérdésem pedig az, hogy azon országokban 0,3-0,5 százaléknál van a hiba százalék Németország, Franciaország esetében. Ö, mi a helyzet? Németországban az 0,3 százalék, ez úgy jön ki, hogy hogy a kiátszák Európát a kormányszervek a gazdálkodók felé, ez persze nem meglepő. Baden-Württembergben vannak olyan területek, az én választóköztekben, amelyek nagyon kicsik, egyre kisebb parcellákra osztották fel a földet történelmileg a gyerekeik között a családok, tehát nagyon kicsi parcellákról van szó, a szomszédok ezért összefogtak, hogy az, aki ténylegesen ott gazdálkodik, annak szám, a számára ugye összevonják a parcellákat. És véletlenszerű az, a, a, hogy kikapja meg ezt a parcellát, kinek a neve van rajta, és ki lesz így a kedvezményezett. Ettől tehát független. És a szomszédok pénzét is megkapja, a szomszédok támogatását is az, aki dolgozik, de ők, önök, ők egymás között ezt cserélgetik, hogy mindenki támogatáshoz jusson. Na most, mivel ö, ezek a kis parcellák mind egyenként pályáznak támogatásra, ezért minden évben ugyanazokat a parcellákat újra-újra fel kell mérni, fel kell térképezni, és ugyanazt a munkát el kell végezni 39 napon át. Ez óriási fölösleges igazgatási költséggel jár. Tehát az lenne javaslatom, hogy ilyen esetekben, ilyen konkrét egyes esetekben nem lehetne ezt egyszerűsíteni, mert a helyi tagállam fővárosa képtelen kezelni ezt a feladatmennyiséget. Tehát legalább egyszer az életben találkozzanak azok, akik egymásnak jelentenek, és mindig ugyanazokat a számokat jelentik. Bizonyára vannak más hasonló egyedi esetek is a bizottságnak erre oda kéne figyelni. Harmadik mondani valom pedig, az új közös agrárpolitika időszakára jó lenne, hogyha az ellenőrizhetőség kérdését a reformokba be lefogalmaznák, tehát amikor a kap érdemi részeiről beszélnek, akkor az ellenőrizhetőségről is legyen mindig szó. Euh, euh, euh, a számövőszék jelentése tekintetében sok olyan elem van, amely tekintetében a bizottság nem ért egyet a számvevőszékkel. Az utóbbi években csökkent a hiba arány a végső kedvezményezet tekintetében. Nagyon sok helyi ellenőrzést végze, végeztek a tagállamok, auditokat végeztek, egyébként a bizottság részéről is történtek ilyen ellenőrzések. El kell, hogy mondjam, hogy a számviteli éves program az év lezárásakor meghatározza, hogy pontosan a pénzügyi év tekintetében a költség, EU költségvetési kiadás mennyi volt. Megfelelőségi ellenőrzést is végzünk, illetve a számviteli rendszer megbízhatóságát is ellenezzük. Úgy gondolom, hogy ilyen tekintetben a rendszer megfelel a pénzügyi rendeletnek, amelynek az alapján a bizottság dolgozik. Az általány korrekció tekintetében, vagyis a flat rate correction tekintetében ez csak az egyik módszere a pénzügyi korrekciónak. Amikor lehetőség van rá, akkor a tényleges, felismert, jogosulatlan kifizetés alapján történik a korrekció meghatározása. Amikor nem lehet pontosan meghatározni, hogy egy kedvezményezett milyen szintű nem jogosult kifizetést kapott, hiszen itt milliós számról is szó lehet, akkor alkalmazzuk az általány korrekciót. Egyrészt ez védi az EU-s költségvetést, másrészt ösztönzi a tagállamot a szükséges intézkedések megtételére az osztott igazgatóság és osztott felelősség keretei között. Valójában ezt az általány korrekciót alkalmazzuk, de nem ez az egyetlen korrekciós módszer tehát. Az általány korrekció a tagállami ellenőrzési rendszeren alapul, illetve a rendelkezésre álló mintán alapul. Azok a tagállamok, amelyek ilyen korrekciót kellett, hogy végrehajtsanak, amely tagállamnál magasabb volt a minta aránya, illetve volt olyan eset, amikor nem volt indokolt az általány korrekció, ilyen esetekben figyelembe veszük a tagállami megjegyzéseket, tagállam véleményét, és így határozzuk meg az általány korrekciót. Minden esetre úgy gondolom, hogy ezzel a rendszerrel az EU pénzügyi érdekeit tudjuk védeni. A kedvezményezettek közzététele a Bulgári- Bulgária és Románia helyzetét ismerem jobban. 2007 volt az első év, amikor alkalmazták ezt a rendszert. Hogyha megnézzük 2007, 2008, 2009-et, akkor látjuk, hogy csökken a hiba arány, a helyszíni ellenőrzéseknél felfedett hibák aránya. Elég magas még mindig a hiba arány, minden esetre csökkenő tendenciát mutat, és ez bizonyítja, hogy javul a helyzet a cselekvési tervek alapján, amelyeket felállítottunk, biztosítani tudjuk, hogy ez a hiba arány tovább csökkenjen. Ahogy mondtam, egyébként megvannak az eszközeink arra, hogy biztosítsuk a közösségi költségvetés védelmét az alkalmazott korrekciókkal. a kedvezményezett közététele, illetve az átláthatóság tekintetében a számvevőszék nem utasítja el az átláthatósági rendszert, viszont nagyon fontos a természetes személyek magánérdekeinek a védelme is. Én úgy gondolom, hogy fontos az átláthatóság, ezt fönn kell tartani. Az elképzelésem az, hogy meg kell vizsgálnunk azt a rendeletet, amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a tagállamnak nyilvánossá kell tennie a kedvezményezett személyét, és pontosítani kell a természetes személyek esetében is, hogy melyek azok az elemek, amelyeket, melyek azok az adatok, amelyeket ezek a kedvezményezettek, mint természetes személyek közé kell, hogy tegyenek. Úgy gondolom, hogy egy köztámogatást, ha egy magánkedvezményezett kap, akkor az átláthatósági elv, az átláthatósági folyamat nem szabad, hogy sértse a magán érdekeit ennek a személynek. Ezért pontosabban meg kell határozni az átláthatóság alkalmazási feltételeit. A tagállamoktól kértük, hogy a következő hetekben és hónapokban egészen a következő tavaszi közvetételig alakítsák ki az adatbázisban azt a felosztást, hogy a jogi személyek és természetes személyek meg lehessenek különböztetve, azért, hogy a jövőre is működhessen a közzététel, legalábbis a jogi személyekre vonatkozóan. És ezzel párhuzamosan tisztázzuk, hogy mik a közzététel feltételei magán személyek esetében. Helyi ellenőrzés, tagállami helyi ellenőrzés, ahol amikor látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol alacsony a hiba arány, ezek a, tagállamoknál az administratív terhet csökkenteni tudjuk úgy, hogy megengedjük, hogy csökkentsék az ellenőrzött minta számosságát. Jelenleg ez 5 százalék. hiszen, hogyha a helyszíni problémák alacsonyabb szintűek, akkor ezt megtehetjük. Ez persze nem jelenti azt, hogy a rendszer ellenőrzés nélkül fog maradni, és hogyha látjuk, hogy újra növekedne a hiba arány, akkor újra föl kell majd emelni ők a mintaszámosságát. Minden esetre, amikor 0,15 vagy 0,03 a hiba arány, akkor látjuk, hogy a rendszer működik, és ezért az administratív költséget csökkenteni tudjuk. Nem tudom, hogy Görögország, Bulgária vagy Románia ide tartozhat-e, valószínűleg majd nem. Minden esetre ezt tisztázni fogjuk specifikus esetek és részletinformációk tekintetében, amelyek a helyszínen merülnek föl. Ezzel a tapasztalat csere rendszerrel a kifizető szervezetek részéről úgy gondolom, hogy ez javulni fog, hiszen a bizottsági helpdesk nem igazán tudtunk támogatást adni, hiszen helyszíni problémákról, specifikus problémákról volt szó. Nagyon nehéz értelmezni a helyszíni feltételeket itt egy brüsszeli irodában. Úgy gondolom, hogy a legjobb helyzet, amit célozni tudunk, hogyha a jó gyakorlatok cseréjét támogatjuk, és ezért az egyes kifizető szervezetek, tagállami szervezetek számára jelenleg évente kétszer szervezett találkozó, amelyet gyakoriba akarunk tenni. Ennek keretei között tudjuk majd megbeszélni a specifikus helyi kérdéseket. Hogyha például a rendelet értelmezési problémákról van szó, akkor ott természetesen a bizottság tud jobb támogatást adni. Viszont hogyha konkrét helyi eh, eljárásokról vagy szabályok alkalmazásáról van szó, akkor talán a tagállamok tudnak majd egymásnak jobban segíteni, és kevésbé a bizottsági helpdesk. Geyer képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. kérdésem az érveléshez kapcsolódik, amit a jelentéstevőtől hallottunk tegnap. Ő utalt arra, az olyan tagországokkal szemben, akikről tudjuk, úgy fogalmaznék, hogy hosszú távon megszekték a szabályokat, és amelyekről tudjuk, hogy intézkedéseket kell, hogy megvalósítsanak. Biztos úr, én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, és osztozom abban az örömben, hogy csökkentek a hiba arányok. Én elmondtam személyesen, hogy hasonlóan érzek, mint Greszla kolléganő, az alig 2% alatt, vagy éppen 2% fölötti arány esetében nem ismerek fel jelentősebb fejlődést. Vannak olyan tagországok, akik esetében már azzal, hogy egyszerűsítjük az eljárást, segítenénk őket, de vannak olyan tagországok is, akik eltűnnek az általános értékelésnél, de hogyha egy egyesül értékeljük őket, akkor a sötét-piros mezőben találhatóak. A bizottság egy kicsit lazán válaszolta meg a kérdésemet, nem egész pontos választ kaptam. Azt mondták, hogy mindent megtesznek de ez nem lesz elég, hiszen a mentesítésnél, mentesítéssel kapcsolatos állásfoglalásban utalni fogunk a három említett országgal kapcsolatos helyzetre. Ami az írásbeli kérdésemet illeti, kérem, hogy válaszoljanak arra, mik a konkrét kezdeményezések, amelyeket a bizottság Romániában, Bulgáriában és Görögországban továbbra is meg akar valósítani, annak érdekében, hogy csökkenjenek a hibák. Második kérdésem, és a tanácshoz is intézem, illetve a számvevőszékhez is intézem ezt a kérdést. Jövőbeni mentesítésekkor, például az éves jelentésekben lehetőség lenne arra, hogy a, az egyes tagországokban egyértelműen kiderüljön, hogy milyen típusú hibák fordultak elő. Köszönöm. Bonsoir, les États membres a problémás tagállamokkal kapcsolatban. Ahogy már mondtam, valójában ezeket az eseteket nagyon közelről követjük. A jelenlegi pénzügyi rendeletben egyértelmű kritériák, kritériumok szerepelnek arra vonatkozóan, hogy a kifizetést mikor lehet felfüggeszteni. Még egyszer elmondanám, hogy nem az a célom, hogy felfüggesszem a kifizetéseket, Románia és Bulgária esetében néhány héttel ezelőtt kiküldtem a levelet a két aktuális miniszternek, felhívtam a figyelmüket a kockázatra, ők akciótervet vezettek be, egészen a következő év elejéig fogják ezt végrehajtani. Még egyszer mondanám, hogy egyrészt rendszerkockázati problémák merülnek föl, tehát hogy a rendszer korrekt mű, módon működik-e, a területi adatbázis tekintetében, és van egy másik probléma, hogy a helyszínen hogyan történik az ellenőrzés. Itt viszont a, arról is szó van, hogy elég ember áll a rendelkezésükre, és megfelelően képzettek -e ezek. Ennek a két országnak az esetében a terület meghatározási rendszere van a probléma. Ez a két tagállam új fényképrendszert, fényképezési rendszert vezetett be, és a digitalizási rendszer, vagyis az informatikai adatbázis felállítása most van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a következő kifizetési kérelmi benyújtási időszakban már a korrigált adatbázist tudják alkalmazni. Tehát a cselekvési terv pontos, pontos határidőkkel működik, pontosan meghatározza, hogy ezek az államok mit tesznek és mit fognak ellenőrizni. Biztosítom önöket arról, hogy ha szükséges, alkalmazni fogom a kifizetések felfüggesztését, ha nem lesz más megoldás. Egyébként a nyár óta illetve még a, a nyári szabadságadások előtt végeztünk ellenőrzéseket tavasszal, és láttuk, hogy előrelépés történt, illetve a fizetések, kifizetések felfüggesztése, mint fenyegetés jól működött. Pénzügyi korrekciókat alkalmazunk egyébként, ez már meg is történt 2007-re vonatkozóan 10%-os arányban, pontosan a rossz rendszer működés miatt. Ez azt jelenti, hogy így tudjuk védeni az EU-s költségvetést ezeknek a korrekcióknak az alkalmazásával. 2008-ra is ez igaz, a rendelkezésünkre álló információk alapján majd alkalmazni fogjuk a pénzügyi korrekció eszközét. Tehát ezzel a kérdéssel folyamatosan foglalkozunk. Görögországra is ugyanez igaz visszavontuk ezt a fenyegetést, mert láttuk, hogy a rendszer javult. Görögországnak most már rendelkezésére áll a megfelelő adatbázis, megfelelő minőségű és megbízható adatbázis. A helyi ellenőrzéseknél, ha úgy látjuk, hogy magas a hiba arány, akkor majd újra be fogunk avatkozni, hiszen a hibák egy része egyrészt a rossz terület meghatározáson alapulhat, ugye a digitalizált térképen a meghatározás esetleg hibás, de lehet például a gazda rossz vagy nem megfelelő nyilatkozat alapul alapuló hibáról is szó. Ezért technikai jellegű tanácsokat adunk, ennek alapján javítani tudják a helyi feltételeket, a tagállamoknak jelezzük, ugye bizonyos tagállamoknak, hogy figyeljenek oda, támogassák jobban a kedvezményezeteket, a gazdákat, és másrészt javítsák az ellenőrzési rendszert is. Egyébként ezzel a kérdéssel minden évben foglalkozunk, és minden évben alkalmazzuk, ha szükséges, a pénzügyi korrekciót. Vannak egyéb tagállamok is, amelyek a reflektor fénycsávájában vannak, az például, ahol két egymás utáni évben jelentősek a hibák vagy a problémák, itt is cselekvési tervet írunk elő. Ha megállapítjuk, hogy a helyzet nem javul, hanem rosszabbodik, akkor ott is fenyegetésként alkalmazzuk a fizet, kifizetések felfüggesztését. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben a témában én elég határozottan lépek föl. Köszönöm, elnök úr első kérdésre, hogy reagálja Geyer úr. A tagállami hiba aránya közététele. Sajnos erre egyszerű a válaszom nem. A számvevőszék nem teheti közé tagállamonként a hiba arányt. Ennek az oka az, amit már az előbb Ódi úrnak válaszolva elmondtam vagyis mi egy mintát választunk ki, ami a 27 tagállamra általánosságban vonatkozik, tehát nem tagállamonként történik a mintavétel. Vagyis az a vizsgálat, amit mi végzünk, az az egész Európai Unióra vonatkozik, és minden évben van olyan, hogy például bizonyos tagállamból nem is vettünk mintát nem szerepel a mintában az a tagállam, azért, mert véletlenszerű a mintavétel, és a teljes kifizetéseket veszük, mint alapsokasság, amit a 27 tagállamban történt, úgyhogy nem e- egyedileg tagállamonként választjuk ki a mintákat. Ezért sajnos nem lehet közzétenni tagállami szintű hibaarányt. Egyébként azt is megjegyezném, hogy a szerződés sem kéri ezt tőlünk. A szerződés azt kéri tőlünk, hogy a költségvetés végrehajtásáról általános véleményt adjunk természetesen az ellenőrzéseinket megerősítjük a kockázatos rendszerek esetében, és sokszor célzottan nyomon követjük azt, hogy mi történik, például egy első megjegyzést követően. E, idén például Bulgáriát ellenőrizték erősebben, a bizottság azt kéri, vagy azt várja, hogy ami Bulgáriában tört, történt, illetve amit Bulgáriában megállapítottunk, a bizottság szerint ez nem hiba. Mi megállapítottuk, hogy idén maguk a bolgár hatóságok is felfüggesztették a kifizetések, ez azt jelenti, hogy erős lehet az a gyanú, hogy ténylegesen hiba történt a rendszerben. Mi azt próbáljuk elérni, hogy meg tudjuk erősíteni a rendszerellenőrzést azokban a tagállamokban, amelyeknél kockázatok, magasabb kockázatok merülnek föl, mint a többi tagállamban. Tehát a rendszert próbáljuk, a rendszer ellenőrzést próbáljuk ellenőrizni, ez követően a rendszer javítására javaslatokat adunk. Elnök úr, még szeretnék eh, kitérni Greszle asszony hozzászólására is. Az elszámolások megbízhatóságára vonatkozó jelentés elkészült, ezt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság meg fogja vizsgálni. Erre most részletesen nem fogok kitérni, viszont szeretném azt elmondani, hogy a számvevőszék fenntartja a megállapításait, amelyeket ebben a jelentésben közöl majd a bizottságukkal. Elnök Alá szeretném húzni azt, amit a társ jelentéstevő elmondott. Személyes véleményem az, hogy ezen rendszereket előbb jobbá kell, kell tenni, mielőtt a tranzakciók minősége javulhat. A rendszer hibáit már feltártuk, ez eredményként is elkönyvelhető talán. A megfelelőségi, jogosultsági hibát azonban továbbra sem lehet kizárni, és a helyi ellenőrzések esetében láttuk, hogy a hiba tűrés fogalmát is sokféleképpen alkalmazták, és nem feleltek meg a cross compliance követelményeinek sem a tagállamok, illetve másképp értelmezik azt. Mit másképp értelmezik, hogy mit jelent az, hogy egy területet jó mezőgazdasági és környezeti állapotban tartani. Mindenki más gondol erről. Korábban is említettem, hogy találtunk még olyan kifizetés is, aminek semmilyen mezőgazdasági vonatkozása nem volt, egy exportcég kapta ezt. Tehát Nyilván ez egy egyértelmű helyzet volt, és elrendeltük a follow-up auditot, amely két héttel ezelőtt végül is 500-ból csak 300 hektárt ismert el 2009-re vonatkozóan kifizetésre jogosultnak az adott esetben. 2009 és 2010 között semmilyen pénzt nem kapott a szabálysértő sértő. Más részleteket is el tudok mondani, ha kívánják. Valóban világosabbá kellene tenni a szabályokat, mert az EU irányelveket a tagállamok továbbra is sokféleképpen értelmezik, és ezért azt javasoljuk, hogy a bizottság EU szinten állítson föl éves ö, legelő füves terület védelmi konkrét, egyszerű szabályokat. Azt hiszem a bizottságnál is kezdődött már ez a munka a kapreformja kapcsán, úgyhogy ezt üdvözöljük. Je voudrais revenir sur cette question de chantillonnage par État membre. Visszatérek a szóró próbákra. Illetve tagországonkénti hibaarányra. Ezeket a számokat a bizottság éves jelentésében megtalálják. A tagországi jelentések alapján amit mi tehetünk, és ez a bizottság célja is. A tagországoknak és az igazoló hatóságoknak elküldjük ezt a statisztikát, és ezt, ezt nekik reprezentatív eh, mintavétellel, szúró próbával igazolniuk kell. És a reprezentatív mintavétel segítségével illetve a kifizető ügynökségek megadásával egyértelmű reprezentatív számokat tudunk közzétenni a tagországi számadatok alapján. Ez a bizottság elemzését, a parlament elemzését és talán a szemvevőszék elemzését is kísérhetném. Nem szeretnék kitérni egyes esetekre még egyszer. Kreten úr, még egyszer hangsúlyozta azt, hogy Bulgária esetében felfüggesztették eh, a kifizetést, szeretnék erre visszatérni. Bulgária ezt a kifizetést felfüggesztette, mert a bolgár hatóságok az Európai Számvevőszék eh, megjegyzése miatt összezavarodtak, hiszen az Európai Számvevőszék Európai Uniós Intézmény ellátogatott a helyszínre és megvizsgálta a helyzetet. A saját szolgálataim vizsgálatai alapján, a fotók alapján egyértelmű, hogy a terület egy része kedvezményre jogosult. És hogyha lett volna három fél, mind a három fél részételével találkozó, akkor azt gondolom, hogy ez sikerülhetett volna megoldani. Itt azonban szó sem volt ilyen három oldalú találkozóról. Fontos, hogy a bizottság, a tagország és a számvevőszék képviselői egy asztalnál üljenek az ilyen esetek feltárásában. Mi mindig nyitottak voltunk, és szívesen válaszoltunk volna bizonyos érvéle, érvelésekre, és hogyha nem voltak ilyen érvelések, akkor ezt közöltük a számvevőszékkel, és azt gondolom, hogy a számvevőszék hagyatkozhat nyugodtan arra, hogy a bizottság mindig is törekedni fog a tisztázásra a bizottság azokat a jogszabályokat használja, amelyeket a, jogálkat, a jogalkotó előír. Bocsicsovszki kolléga parancsolja. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, rövid kérdésem lenne. A kap egyszerűsítésével kapcsolatban az Európai Parlament néhány hónappal ezelőtt elfogadott egy jelentést a kap egyszerűsítéséről, és volt ott egy gond, egy vitás téma, a kifizetések, a szabálytalan kifizetések kapcsán. Az Európai Parlament azt a gondolatot támogatta, hogy nem szabadna annak megtörténni, hogy valakit arra kényszerítenek, hogy visszafizesse a támogatásokat, ha csak bizonyos, ha olyan szabálytalanságok derültek ki, amelyről ő maga nem tehet vagy például természeti katasztrófa miatt nem volt képes felhasználni a támogatási összeget. Ilyenkor nem kéne kötelezni a visszafizetésre, mert nem ő tehet a kritériumok nem teljesítéséről. Force majeure, major miatt például. Választóim a következő kérdés feltételére kértek meg. Néha megtörténik, hogy egy házas pár két külön mezőgazdasági cége van. Lengyelországban az is előfordul, hogy nekik őket kötelezik arra, hogy egyesítsék területeket, hogy egy kedvezményezett legyen belőlük. Ez tényleg szükséges? A lengyel kormány helyesen jár el, amikor kényszeríti a házastársakat arra, hogy egyesítsék birtokaikat, hogy egyszerűbb legyen a támogatás? Lehet, hogy ez egy túl részletes és technikai kérdés, nem tudom, hogy ön erre tud -e egyből választ adni, de a választóim rám bízták, hogy ezt vegyem komolyan és tegyem fel ezt a kérdést. Vojcsakovszki úr a kap egyszerűsítésével kapcsolatos kérdést nagyon üdvözlöm, mert tudom, hogy ön a mezőgazdasági bizottságnak is tagja, és ilyen minőségében kérdez. Nekem az a dolgom, hogy az egyszerűsítés, amit a mezőgazdasági bizottság követel, és a biztonság garancia elvét is képviseljem, amit az önök bizottsága képvisel. A kettő között kell megtalálnom egy arany középutat. És elismételhetem önnek azt, amit az Agribizottságban már mondtam. Úgy kell egyszerűsíteni az eljárásokat szerintem, egyszerűsíteni kell őket. De vannak olyan egyszerűsítések, amiket a bizottság igényelne, vannak olyanok, amelyeket a tagállam igényelne. És nyilván ezek mögött érdekek vannak, a kettő nem mindig esik egybe. Nem minden egyszerűsítés ugyanazt az eredményt generálja. Tehát ez egy bonyolultabb helyzet, mindenkinek a saját felelőssége szerint, saját posztja szerint kell gondolkodnia. Ami a visszafizetéseket illeti, ha a hibát a kifizető ügynökség követi el, akkor nyilván korrekcióra van szükség, és nem terheti felelősség a egyedi felhasználót, a tagállamnak kell visszafizetni. De a tagállamok ezeket a korrekciókat gyakran vitatják, nem értik meg, hogy miért kéne visszafizetniük, pénzt, mert ugye ez a kö, akkor a nemzeti költségvetésből megy, hogyha a vég felhasználó megkapta azt. Nincs olyan európai szabály, amely tiltaná, illetve kötelezni a házastársakat arra, hogy egyesítsék birtokaikat, ha külön cégeket működtetnek. Ez lengyel sajátosság lehet, és biztathatja a választóit. Lehet, a, a, kor, a kormányoknak sem tilos persze ezt ösztönözni, de európai szabály erre nem vonatkozik. kis úr kap szót. Kollégáim nevében szeretnék néhány gondolatot megosztani onnal. Azt gondolom, hogy ön nagyon jól felkészült, és az ön elődjei nem voltak eh, ennyire képen. Minden tisztelet az ön munkáját eh, illeti de hogyha valaki nagyon-nagyon jó, jól ismeri a szakmáját, akkor fel lehet eh, reformokra is eh, szólítani, és mi bízunk önben, mi hiszünk abban, hogy ezeket a reformokat jól meg tudja valósítani. Tiszteletben tartjuk az ön munkáját, tiszteljük azt, hogy eh, eljött, és ilyen jól felkészült szakmaiak. Azt gondoljuk, hogy ön a megfelelő biztos ezekhez a reformokhoz. Az első nagy téma, amelyre felhívnám a figyelmet, az egyszerűsítések, mivel mind a számbevőszék, Alan Niszele, Kretzen úr és ön is, biztos úr, azt mondták, hogy lesz egy bizottsági szakértői csoport. Ezt üdvözöljük, és a számvevőszéknek is konkrét javaslatai vannak a feltételekre vonatkozóan, és nem csak a feltételekre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy ön ebből egy akciótervet készíthet, és a jövő tavaszig konkrét definíciókat várunk önöktől biztos vagyok abban, hogy ezeket sikerül addig kidolgozni. Ön a büntetések, fenyegetések, kifizetések felfüggesztése témájában is szólt néhány szót. Ez egy nagyon fontos tématerület, az 50-50 százalékos -50 szabály, a visszafizetések, az eszközök visszafizetése javult, de csak a felével. Tehát 50%-ot sikerül visszaszerezni, a fennmaradó pénz a jogosulatlan kedvezményezetteknél van. Azt gondolom, hogy itt még van tennivalunk. A fenyegetés önmagában jó, de nem elégséges, egy még erőteljesebb eszközt kell bevetni, a felfüggesztést, megszüntetést. Éppen ezért nagyon jó lenne, hogyha egy akcióterv készülne ebben a témában. Ódi kolléga egyik megjegyzésére térnék vissza. Ő azt mondta, hogy ő nem hisz a nemzeti igazgatási nyilatkozatokban, Eh, Jan Mulder kollégával egyeztettem, aki annak idején Terry Winnel 2004-ben beszélt erről a témáról. A parlament két állásfoglalást készítette mentesítés kapcsán, és nem adjuk be a derekunkat. Odi barátom véleményében osztozom, a nemzeti számvevő székeket kell bevonnunk ebbe a folyamatba. Kreten úr tudja ezt a legjobban, és azt gondolom, hogy ezt meg kell, hogy tegyük. Ez nem vontja fel a pénzügyminiszterek felelősségvállását. Nekik továbbra is felelősségük van. A parlament elnökén keresztül a tanács elnökének kéne egy eh, levelet eljutatni. Ez egy új folyamat. Eh, mi kokobüként el szeretnénk mondani az ECOFIN-nek azt, hogy kedves eh, pénzügyminiszterek foglalkoztok az euróval, mindenféle kérdésekkel, de nagyon jó lenne, hogyha azoknak az eszközöknek az igazgatásával, menedzsmentjével is foglalkoznátok, amelyeket kiadtok. Görögország például nagyon fontos, hogy jó belátásra térjen és fegyelmezettebb legyen. Azok a pénzek, amelyeket eh, Görögország kapsz, kap, nagy részben az ön mezőgazdasági kasztályából kapja, és hogyha ezt eh, hibás módon használják fel, akkor ez nem segíti az eurózónában szükséges fegyelmet sem. Mi nyomást fogunk gyakorolni az ECOFIN-re. A management eh, nyilatkozat, igazgatási nyilatkozat egy nagyon fontos eszköz, és ezt ne adja ki ön a kezéből. Köszönöm szépen még egyszer ezt a kitűnő munkát, illetve jelenlétet itt az ülésen, azt gondolom, hogy a mezőgazdaság példaértékű jellegét tovább kell eh, javítani, hiszen ez nagyon fontos. Köszönöm szépen, köszönjük szépen csolós biztos jelenlétét. Ön sokkal tovább maradt, mint ahogy ezt eredetileg terveztük. Tovább lépünk a napi rendi pontok taglalásában. A nyolcas napi rendi pont következik, az Európai Számvevőszék külön jelentése a Leader közelítés alkalmazása a vidékfejlesztés céljára. Céljára Derek kolléga kapja meg a szót a jelentéstevő. Yeah, thank you, Chair. I was just pausing a second. Può cominciare, collega. Se non comincia non escono. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a számbevőszék jelentéséért Még egyszer köszönetet szeretnék mondani a számbevőszék jelentéséért. Lazarus Lazarónak, aki új tagja a számbevőszéknek, és ő volt felelős ezért a jelentésért. Nagy támogatója vagyok a líder kezdeményezésnek és a líderhez hasonló kezdeményezéseknek. Azt gondolom, hogy az alulról felfelé történő megközelítés a legmegfelelőbb módja annak, hogy a helyi közösségek eh, fenntarthatóak maradhassanak hosszú távon. A megjegyzésüket szívesen veszem, nem mindig könnyű a hozzáadott értéket eh, mérni az alulról felfelé történő kezdeményezéseknél. Ma az előadásomban szerettem volna az ajánlásokra, összpontosítani, amelyek a mentesítési jelentésben megjelennek. Értem a megközelítést a líder kapcsán, és az elmúlt jelentéshez képest, a 2000-es éves képest jelentős változás történt. A számbevőszéki jelentés ajánlásait szívesen fogadjuk, a 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os ajánlásokat vettem bele az anyagomba, és szeretnék még megjegyzésekkel élni két további ajánlások, ajánlással kapcsolatban, a kettessel. Az egyes ajánlással kapcsolatban a számövőszék megjegyzéseik közül a legtöbbet el tudom fogadni. Például azt, hogyha egy projekt lezárul, akkor a líderből már nem lehet további támogatásokat kapni. Azt gondolom azonban, hogy a rendszerben kell, hogy legyen hely a rugalmasságra. Például akkor, hogyha egy projekt, eh, amely már elkezdődött, kiterjed eh, más kezdvezményezettekre és más földrajzi területekre, akkor nekik joguk van a támogatásokhoz. Velszben számos olyan projekttel találkoztam, amelyet ki szeretnének terjeszteni más területekre is, és további támogatásokat kérnek, éppen ezért szeretném kérni itt a rugalmasságot. Ami a második megajánlást illeti, a számvevőszék azt mondja, hogy a helyi csoportok ne legyenek jelen, olyan üléseken, ahol olyan projekt, projektekről történik döntés, amely érinti ezeket az akciócsoportokat. Nem értem a különbséget a jelentős és kevésbé jelentés, jelentős érdek között. Hát azt gondolom, hogy itt egységesíteni kell az eljárást. A szemvőszékkel egyetértek abban, hogy minden esetben nagyon fontos a szándéknyilatkozat, és abban is egyetértek velük, hogy a jegyzőkönyveket, az ülések jegyzőkönyvét közzé kell tenni. Ezen kívül meg kell találjuk annak a módját, hogy a helyi akciócsoportok tagságát kibővítsük, hiszen ez innovatívabb lehet bizonyos projektek szempontjából és a helyi közösségek számára. Köszönetet szeretnének mondani elnök úr az szembevőszéknek. köszönöm a jelentésüket, az ajánlásokat, amelyeket megfogal megfogalmaztam, konstruktív módon tettem, vagy a saját tapasztalataimra támaszkodtam az akciócsoportok kapcsán, abban a közösségben, ahol nét érkezek. Nagyon fontos megtartani az egyensúlyt, az értékek, illetve a helyi innovatív projektek között, amelyek a helyi közösségek érdekeit szolgálják. Köszönöm. Grazie. a parola alla Corte dei Conti, il signor Lazzaro. Megadom a szót most a számvevőszék képviselőjének. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, a Költségvetés Ellenőrző Bizottság tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim. Először is köszönöm érdeklődésüket a 5-2010-es jelentésünk iránt, ami a Leader programról szól. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy ez számomra nagy megtiszteltetés, hogy most életemben először megjelenhetek önök előtt. Nemrég válasz, nem ö, szeptemberi előadás és novemberi előadásom után ilyen kevés idővel. Ebben a jelentésben Gíz Kezemiesz úr ö, kérésének tettem eleget, és ő készítette elő a munkát, ezt el szeretném mondani. Ugyanakkor Gigis Kezemiasznak köszönettel is tartozom kiváló munkájáért. Ciprusi számvevőként az utóbbi hat év során nagyon sokat dolgozott ezen a témán. És köszönöm Vovon úrnak is, hogy a munkaanyagot egységes szerkezetbe öntötte és ajánlásokat fogalmazott meg. Vónónak azt is köszönöm, hogy ö, támogatta a négy ajánlást, és a líder megközelítés javítására vonatkozóan maga is javaslatokat tett. A líder program vitelére, menedzsmentjére vonatkozóan hasznos tanácsokkal élt. Nehéz a helyi csoportoknak hozzáadott értéket generálniuk, hogyha a nemzeti intézkedések mondanak a európai szintűeknek, és nem meglepő az sem, hogy a helyi érdekcsoportok nem ö, dolgoznak azon, hogy elérjék ö, a céljaikat, hogyha a menedzsment hatóság ö, nem tesz meg mindent ugyanezért. Ugyanakkor a munkaanyag nem támogatja az első két ajánlást, mert a számvevőszék számára ezek az ajánlások, amelyek ugye az érdekkonfliktusokat kéne, hogy segítsenek elkerülni, egyelőre még problémásak. Először is az érdekkonfliktusokról. A 96-os mentesítés megtagadás óta a parlament és az ellenőrző bizottság élharcosa volt az érdekütközések elleni harcnak, és az 51-es pontja is a költségvetési rendeletnek kimondja ezt, az ilyen helyzetek elkerülését teszi számukra kötelezővé. A számvevőszék azonban mégis nagyon sok érdekellentétet talált, és a LEADER programban a helyi szinten sokszor történtek helytelen döntések helyi projektek tekintetében. Ez az eddigi intézkedések nem oldották meg a problémákat, és a költségvetési rendelet sem volt elegendő ahhoz, hogy minden érdekkonfliktust kiküszöböljön, akár családi, akár érzelmi, akár politikai összefonódásról legyen szó. Ez szerintem nem egy elméleti kérdés, hiszen a érdekkonfliktusnak hatása lehet a LEADER program hatékonyságára és megbízhatóságára. A társfinanszírozási igazgatóság igazgatás esetében a számövőszék sokszor azt találta, hogy a helyi akciós csoportok nem tökéletesen működnek. Írország említése is bizonyítja, hogy a pénzügyi rendeletnek meg lehet felelni, de ugyanakkor lehet, hogy egy bizonyos cselekvés a célját nem fogja elérni. Maga a bizottság is, amikor választ ad a számvevőszéki jelentésre, hangsúlyozza, hogy eh, el kell kerülni az érdekütközést. A bizottság egyébként a tagállami képviselőket ösztönzi arra, hogy jobban figyeljenek oda arra, hogy biztosítani lehessen az érdekütközés mentességet, és a líder megközelítésnek a közvéleményben kialakult képét ne rontsák. Ezért a pénzügyi igazgatás tekintetében a líder, és általában az Európai Unió jó reputációja miatt fontos, hogy ezekre odafigyeljenek. A következő, a második ajánlás a most folyamatban lévő projektekre vonatkozott. A számvevőszék egyik feladata, hogy állapítsa meg azt, hogy hol lehet javítani a közalapok pénzügyi igazgatós, igazgatását. Főleg fontos ez, amikor a nagyon sok tagállamban és nagyon sok állampolgár esetében a pénzügyi helyzet nagyon nehéz. A azt gondolom, hogy ez egy világos, egyértelmű jelzés, hogy kell, hogy legyen, hogy ne legyenek olyan projektek ebben a körben, amíg nem történik döntés a LEADER programról. A projekt támogatója nem kezd, kezdhet el egy projektet, anélkül, hogy pénzügyi támogatást ne kapjon a projektje. Kivéve, hogyha nem megfelelő módon E, ígérték meg neki azt, hogy e, alternatív e, forrásokkal rendelkezhet, és azt gondolom, hogy ez jelentős jelzés lenne. Ezekben a helyzetekben a támogatás elfogadhatatlan lenne az egyértelmű pénzügyi menedzsment szempontjából. A meglévő projektek szempontjából a helyi stratégiák kialakításánál nagyon fontos, hogy a líder alapból kiterjeszthetőek legyenek ezek a projektek. Az alapvető feltétel az, hogy döntés szülessen még a projekt megkezdése előtt. Elnök úr, hölgyeim és uraim, hangsúlyozni szeretném azt, hogy a problémák, amelyeket leírtunk, nem sikerültek eh, ezek, nem sikerült ezeket megoldani a számbevőszék legutóbbi líder jelentése óta. Éppen ezért feladatom azt, hogy hangsúlyozzam az erőteljes támogatást a bizottságtól a mentesítési eljárásban azért, hogy a létert hatékonyabbá tegyem, csökkentsem a kockázatokat, illetve az Európai Unió hírnevét érinthető károkat illetően. Köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm. Bizottság részéről szeretne valaki reagálni? Merci bien, monsieur le président, de me donner... Köszönöm, elnök úr, hogy megadta a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani Falken úrnak és Dánszáró úrnak, illetve az összes képviselőnek, hogy biztosítják számomra ezt a lehetőséget, hogy részt vegyek egy eszmecserén a bizottság képviseletében a LEADER eh, témájában, ami rendkívül fontos a vidékfejlesztési program tekintetében. Szeretnék köszöntet mondani a számvevőszéknek is, és az előadónak is a javaslatokért, az ajánlásokért. Az elhangzottak alapján szeretném hangsúlyozni, hogy a LEADER módszer nagyon fontos, hiszen a helyi szereplők részt vesznek a közösségi általános fejlesztésben. A szakpolitika szerves részeként a lídernél osztott az igazgatás a tagállamokkal. Fontos szerepet kapnak a helyi szereplők is. A líder specifikus jellemzői fontosak hozzáadott értéke szempontjából. A bizottság véleménye az, hogy lehetőségeit ki lehet használni tiszteletbe tartva a jó pénzügyi igazgatás elvét. Ilyen értelemben fogjuk értelmezni a számvevőszék megjegyzéseit és ajánlásait, és biztosítom önöket arról, hogy mindent megteszünk azért, hogy a szükséges korrekciókat bevezessük a következő, illetve a folyamatban lévő időszak tekintetében is. Ugyanakkor szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a líder nem egy esztétikai ötlet vagy elképzelés. Az utóbbi tíz évek fejleményeit összegzi a líder, és jelentősen fejlődött. Igazából először egy közösségi kezdeményezésről volt szó, aztán átértünk a Leader Plus-ra, most pedig meg már a fejlesztési, vidékfejlesztési problémák negyedik tengelyének a szerepét játsza a Leader. Ezért nagyon fontos, hogy A 2200 helyi akciócsoport a 27 tagállamban megfelelően tudjon működni. Engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy a bizottság mindent megtette azért, hogy a líder működése megfelelő legyen. Ez három szinten történik. Szabályozási szinten, pontosítva a vonatkozó kötelezettségeket, gyakorlati iránymutatás szintjén, amelyeket a nemzeti hatóságokkal közlünk, a nemzeti programok szintjén, illetve ajánlásokat is kidolgoztunk az ellenőrzések eredményei alapján és a pénzügyi korrekciók tekintetében. A harmadik szint a folyamatos támogatás, amit két évvel ezelőtt vezettünk be körülbelül, az Európai Vidékfejlesztési Hálózat kontextusában a LEADER bizottságot felállítottuk, és fókuszcsoportokat alakítottunk ki. A hálózat kontextusában és a fókuszcsoport kontextusában egy elemzési jelentést készítettünk. Ez innovatív koncepción alapul, vagyis a líder megközelítést alkalmaztuk, és a támogatás elvét. A jelentés egyébként a rendelkezésükre áll. Ebben a kontextusban dolgoztunk azon is, hogy jobban meg lehessen különböztetni az igazgató a feladatait, illetve az egyéb szereplők feladatait. A Támogattuk azt, hogy az ellenőrzés a végrehajtás során javuljon. Szeretném azt is elmondani önöknek, persze nem fogok belemenni a részletekbe, hogy a bizottság a számvevőszékkel közösen az összes ajánlást értelmezi, és a, munkája szintjén próbálja megvalósítani. Ahogy már mondtam egyébként, hogy a bizottság a kezdetektől fogva a program elfogadásában részt vesz, és a program módosítását is támogatja. Ezért a jelentésükben, jelentésünkben megtalálhatják 1960 érdekelt szereplő tekintetében pontosan szerepelnek a program elfogadásának vagy módosításának a részletinformációi. A hármas és ötös ajánlásra vonatkozóan megadtuk a választ a számvevőszéknek. Szeretnék kitérni még egy témára, méghozzá az értékelés, a Leader Plus értékelésének a kérdésére. Az idén évelején, illetve év, idén év végén egy expos jelentést fogunk, expos jelentést fogunk elkészíteni, amelyben szerepelni fognak a támogatási programnak a részletei, illetve a vidékfejlesztési igazgatósági bizottság munkájának a részleteit is um, tartalmazni fogja ez a, fogja ez a jelentést. Az igazgatósági bizottság munkájára vonatkozó részletes információkat találnak majd ebben a jelentésben. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretnék még szeretném biztosítani önöket arról, hogy a bizottság maga is fontosnak tartja a számvevőszék egyes ajánlását, az egyes számú ajánlását. Tudniuk kell, hogy jelenleg a Lisszaboni szerződés keretei között a 1698-os rendelet tekintetében az alaprendelet módosítása megtörtént, pontosan azért, hogy pontosítani lehessen azt, hogy a támogatás a a kérelem benyújtását követően fölmerülő költségekre korlátozódhasson a támogatás. Ez a jelenlegi helyzet. Ezzel is bizonyítom, hogy a számvőszék ajánlásának, egyes számú ajánlását fontosnak tartottuk, és követtük ezt az ajánlást. Minden esetre nagyon fontosnak tartjuk mi is, hogy a maga az elv megfelelően működjön, megfelelően történjen a végrehajtása. Ezért a végrehajtási módosításra vonatkozó rendelet vagy decemberben, vagy januárban kerül bemutatásra az igazgatási csoport számára, és ebben szerepelni fognak a szükséges pontosítások arra vonatkozóan, amit mi kettős kvórumnak nevezünk, vagyis a döntések úgy kell, hogy megszülessenek, hogy figyelembe vegyük a helyi szereplők legalább 50%-os részvételét, másrészt pontosítani fogjuk azt is, hogy az érdekellentételek nem megengedettek a jó igazgatósági koncepció keretei között iránymutatások formájában fogjuk ezt megfogalmazni. Ezekben szerepelni fognak a jobbító javaslatok. És maga az igazgatósági bizottság, vagy igazgatási bizottság is meg fogja tárgyalni ezeket az iránymutatásokat, vagy decemberben, vagy januárban. Végül még egy témát szeretnék említeni, ami szerepel a jelentésben, és amivel teljesen egyetértünk konkrétan a helyi stratégia hozzáadott értéket biztosíthat, vagyis javíthatja a minőséget, támogathatja a legfontosabb és a leginkább mérhető célok elérését. Ebben a tekintetben is az iránymutatásokban szerepelni fognak javaslatok és pontosítások, hogy hogyan lehet a stratégia minőségét javítani. Végül ki, átérnék az előadó két javaslatára. Az egyik a helyi szereplők ösztönzése. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy ez a lehetőség a jelenlegi rendeletben is szerepel. Minden esetre a javaslatot figyelembe fogjuk venni, nem csak a folyamatos hálózati párbeszédünkben, hanem a következő időszakra kidolgozandó iránymutatásokban is. Az átláthatóság tekintetében biztosítom önöket arról, hogy az iránymutatásban minden pontosítás szerepelni fog, ami ahhoz szükséges, hogy az átláthatóság teljesüljön, például a projektek kiválasztásának a feltételei és egyéb szempontok is. Elnök úr, Hölgyeim és uraim, szeretném biztosítani önöket arról, hogy a bizottság mindent megtesz azért, hogy tökéletesítsük a LEADER program végrehajtását. Ahogy mondtam, ennek fontos eleme, hogy a vidékfejlesztési politika közel álljon a helyi szükségletekhez. Ennek a kihívásnak a megfelelő teljesítése függ attól is, hogy milyen vállalásokat tesznek a tagállamok. Köszönöm a figyelmüket. Grazie. Köszönöm. Deutsch kollégája szó. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! E, mindenek előtt elismerésemet szeretném kifejezni a mai napi rendünk témáját képező dokumentumok elkészítőjének, e, Derek Wong e, képviselő úrnak, Gratulálok a e, jelentés tervezetéhez, illetve e, köszönetemet kell kifejeznem a Európai Számvevőszék e, jelentését illetően is. Tisztelt Bizottság, én személy szerint alapvetően líderpárti vagyok. Magát a kezdeményezést, a kezdeményezés mögött meghúzódó filozófiát, az attól várt, remélt eredményeket ezt a lehető legmesszebb menőkig eh, eh, támogatom. Mindazonáltal előzetesen két észrevételt engedjenek meg. Egyrészt eh, szeretném azt világossá tenni, hogy amikor egy program tartalmáról, filozófiájáról, az általa elérni szándékozott célokról beszélünk, akkor attól nem különbözik, ehhez képest nem másodlagos a pénzügyi igazgatás kérdése. Én csodálkozva szoktam hallani a bizottság, néha a tanács igen tisztelt képviselőitől azt, hogy a program jó, csak apró problémák vannak a pénzügyi igazgatással. A pénzügyi igazgatás az ugyanúgy szerves része a programnak, egymástól nem elválasztható kérdésekről eh, van szó. Ha egy program pénzügyi igazgatási kérdéseit illetően problémák vannak, gondok vannak, nehézségek vannak, akkor maga a program rossz. Nem két különböző kérdésről van szó. Én egy olyan országból érkeztem, ahol hosszú időn keresztül voltak a kommunisták hatalmon, és eh, bizony azokban az évtizedekben lehetett ezt mindig hallani. Nagyon jók a célok, csak sajnos a gyakorlattal vannak problémák, de majd ezeket a gyakorlati problémákat kijavítjuk. Aztán kiderült, hogy a célok sem jók, és a gyakorlat sem jó. Tehát ha a LEADER program, vagy bármilyen más kérdésben a pénzügyi igazgatás szempontjából problémák vannak, akkor ez azt jelenti, hogy magának a programnak a leglényegével, a szíve közepével van probléma. Márpedig én még egyszer mondom, LEADER párti vagyok, de személyes tapasztalataim is, hát meglehetősen, ha diplomatikusan akarok fogalmazni, azt mondom, hogy ellentmondásosak. Meglehetősen sok rossz személyes tapasztalatom van a LEADER program működését illetően. Másrészt pedig azt engedjék meg, hogy elmondjam, hogy én a, a mai tanácskozásunk végén nem szeretném, ha az a konklúzió alakulna ki, hogy a tízesztendővel ezelőtti alapos áttekintés után most tíz évvel később is újra lényeges problémák merülnek föl. Sok probléma olyan, ami már tíz évvel ezelőtt is felmerült, tehát tíz év kevés volt bizonyos problémák megoldásához, de egyébként mindenki kifogástalanul végezte a munkáját. Ha mindenki kifogástalanul végzi a munkáját, akkor nem, egy, nem tíz évvel ezelőtt megjelent problémákat kell és lehet megoldani, hanem kis túlzással tíz nappal vagy tíz órával korábban megjelent eh, problémákat is. Ha tíz évvel ezelőtti problémák nincsenek megoldva, akkor nem hiszem, hogy mindenki jól végezhette a eh, munkáját. Természetesen nem felelős szeretnék keresni, de a helyzet mégis megítésem szerint a formál logika alapvető szabályai szerint is ilyen lényegét tekintve mindenben támogatom Derek javaslatait, ajánlásait. Ha megengedik, pusztán néhány apró észrevételt szeretnék ezekhez tenni. Egyrészt a legmesszebb menőkig egyetértek azzal, hogy az érdekellentét a döntéshozatalban résztvevők re vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a lehető legtisztábban, legegyértelműbben kell megfogalmazni. Tehát itt, ha tetszik, ha én jól értem, akkor képviselő úr még a számvevőszék javaslatain is túlmegy, ahhoz képest is pontosabb megfogalmazást indítványoz. Én magam ezt támogatom. Ami a líder a helyi akciócsoportok döntéseinek a nyilvánosságát illeti, én úgy ítélem meg, hogy hogy eh, nem egyszerűen egy elv sérül, hanem ha nem tévedek, amire persze van esély, hiszen mindenki tévedhet, akkor a kohéziós politika nyilvánosságára vonatkozó uniós szintű norma sérül, a vidékfejlesztési program részét képező leader programok döntéshozatalának a nyilvánosságát illetően tehát a transzparenciára a nyilvánosságra vonatkozólag a kohéziós politikát illetően van egy szigorú uniós szintű norma ami elmondja hogy mit hogyan kell a döntéshozatalt illetően nyilvánosságra hozni. én képtelenségnek látom hogy a vidékfejlesztést illetően pedig nem hogy ezek a normák nem teljesülnek de ennél sokkal sokkal hát hogy mondjam gyengébb szabályok sem teljesülnek. Azt gondolom, hogy a vidékfejlesztést illetően is, ha kell, akkor ennek a normának a kiterjesztésével, a vidékfejlesztése való megfeleltetésével világosan tudni kell, hogy a helyi akciócsoportok milyen döntéseket hoztak. Kik pályáztak, hogyan szavaztak, e, kik a, kik a nyertesek, kik a kedvezményezettek. A kohéziós politikai illetően, ez még egyszer mondom, nem jó szándék kérdésem, norma írja elő, a leader programokat illetően pedig, pedig egy helyben e, járunk, és hát az emberek bölcs belátására appellálunk. Szerintem ezt mindenféleképpen érdemes e, e, előírni. Ugyancsak rendkívül fontosnak tartom, hogy a döntéshozatal minden szakasza ö, ö, dokumentált legyen. És végül, de nem utolsó sorban az, a számvőszék egyes ajánlása, amit részben támogat az előterjesztő. Én az előterjesztővel értek egyet. Azt gondolom, hogy, hogy, egy, hogy egy merev, életidegen szabály lenne azzal a, azzal a, azzal a ö, szigorúsággal, vagy ha tetszik, hát a gyakorlati kérdésektől távolálló módon megfogalmazni, ahogy itt a számvőszék jelentésében szerepel, folyamatban lévő fejlesztések, beruházások, folyamatban lévő programok eh, nem támogathatóak. Pontosan a helyi igények, a, a, a helyi döntéshozata, a sajátszerűsége, amit a előterjesztő anyaga is kiemel, az azt mutatja, hogy nem arról van csupán szó, ami egyébként egy normális szabály, ha már egyszer valaminek a támogatásáról döntöttünk, akkor, akkor még egyszer azt más forrásból ne támogassuk, hanem arról van szó, hogy a már megvalósuló program az pontosan helyi szempontok figyelembevételével olyan elemekkel gazdagodhat ami egyébként ha nem helyből nézzük hanem máshonnan akkor úgy tűnik hogy ugyanarra a célra egy másik forrásból is támogatást adunk. valójában már nem ugyanarról hanem egy, egy, legalább egy lépéssel tágabb célról már egy kibővtettebb programról van szó most konkrét példák tucatját tudnám ide idézni hogy miért indokoltabb ez a rugalmasabb megközeltés Összefoglalva tehát lényegét eh, eh, tekintve, én azt a, azt a megoldást támogatom, a számvevőszék ajánlásának eh, négy eleme kerüljön támogatott formában a bizottság által elfogadott dokumentumba. Az összeférhetetlenség az én értelmésem szerint még a számvevőszék ajánláshoz képest is szigorúbban legyen szabályozva és a folyamatban lévő beruházásokat illető rendelkezés pedig azzal a rugalmassággal legyen megfogalmazva, ahogy ez Derek Vaughan eh, javasolta, a transzparenciát illetően pedig a kohéziós politikára már előírt normákat kell ha tetszik, kíméletlen következetességgel érvényesíteni a vidékfejlesztés, a LEADER programokat illetően is. Köszönöm a lehetőséget. Kolléga Mulder. Mulder képviselője szó. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát. A LIDER programot mindig is népszerű programnak tartottam. És meglepettem, amikor azt hallottam, hogy a projekt előkészítésénél érdekellentétek merülhetnek fel. A bizottság azt mondja, hogy van ideje a hibák kiküszöbörüléséhez, az elkövetkezendő időszak esetében. Meg szeretném kérdezni, hogy ezt hogyan tervezik megoldani. A második kérdésem, a LIDER program népszerű, de a teljes költségvetés tekintetében eh, cseki összegeket tesz, ki. Az administratív költségek eh, mekkora részt tesznek ki mindebből, a teljes projekt eh, összegéből? mekkora az az arány, ami administratív költségekre megy, és mennyit kapnak a tényleges kedvezményezettek. Kolléga, grazie. Cseszkova. Cseszkova képviselője a szó. Vážený pane předsedo, vážení kolego. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák. Egy kritikát szeretnék megfogalmazni. Tíz éve él a líder, és most kaptunk bizonyos ajánlásokat. Ezekkel egyet kell értenünk, de azt gondolom, hogy szükség van a kritika gyakorlására is. Az én tapasztalataim a cseh köztársaságban azt mutatják, hogy jelentős adminisztratív terhek terhelik a kedvezményezetteket az európai alapokból minden program esetében. Minden európai alapból történő támogatásoknál ugyanez a helyzet, jelentősek az adminisztratív terhek. Éppen ezért meglepett ez a jelentés. Hogyha le szeretném egyszerűsíteni a dolgokat, akkor ez azt jelenti, hogy ezek a pénzeszközök bizonyos csoportokhoz juthatnak el, olyan csoportokhoz, amelyek nem vezetnek jegyzőkönyvet eh, az üléseikről, és nem kell, hogy jegyzőkönyveket vezessenek. Éppen ezért ezeket a pénzeket szétoszthatják egymás között, nem kell számlákat benyújtaniuk, eh, illetve az érdekellentét esetében sem kell ennek ellenkezőjét bebizonyítaniuk. A projektek kiírásával kapcsolatban sem kell semmit bebizonyítaniuk, és nincsen közzétételi kötelezettségük sem. A szokványos szabályok az átláthatóság esetében itt nem élnek, illetve ami az érdekellentéteket illeti, szintén nem. Ezek olyan kulcsszavak, amelyek folyamatosan elhangzanak itt a szakbizottságban. És a pályázati kiírásoknál mindig ugyanezekkel a problémákkal találkozunk, és a közbeszerzéseknél is. A költségvetésünkben még mindig vannak gyenge pontok. Felmerülnek olyan esetek, ahol a szokványos szabályozások nincsenek eh, hatályban. És vannak olyan szabályok, amelyek a kedvezményezettek számára jelentős administratív terheket jelentenek. Én örülök annak, hogy itt a szakbizottságban a költségvetés ezen részeit is végre górcső alá vesszük. Örülök annak, hogy vannak ellenőrzések, még akkor is, hogyha ezekre már sokkal korábban kellett volna sort keríteni. Köszönöm, kolléganő. A jelentés nagyon érdekes, köszönöm szépen a számbevőszék munkáját. 20 éve létezik a LIDER program, és katasztrófa számunkra ez a jelentés, tényleges katasztrófa. Ha megnézi ezt az ember, akkor csodálkozik, hogy mi mindent lehet európai pénzekből finanszírozni, olyan dolgokat, amelyek fontosak a számunkra, mint például a pénzügyi érdekek bebizonyítása, itt hibák vannak azonban, kivéve egyetlen akciócsoportot, az összes többinél problémák merültek fel. Azt gondolom, hogy a bizottság képviselőinek igenis válaszokat kell adnia néhány kérdésre, hogy mi legyen a líder sorsa. Mindenki ismeri közülünk a lídert, és örülnénk annak, hogyha ez a program rendben folytatódhatna, de hogyha megnézzük a hátterét, és úgy tűnik, hogy ennek még nem jártak utána az illetékesek, akkor ez így nem folytatható a jelenlegi formájában. Azt gondolom, hogy a következtetések nem szorítkozhatnak arra, hogy itt vagy ott egy-két világosabb szabályozásra van szükség. Már 20 éve van életben ez a program. Tényleg ilyen keveset tanultunk volna ebből, és annyira sok felesleges európai pénzünk van, hogy mindegy, hogy hogyan fordítják ezt a különböző célokra. Ami a közlekedési táblánkat illeti, ezekből a pénzekből ilyen projekteket is finanszíroztak. Ennek semmi köze nincsen a líderhez. Lesz -e ezekben az esetekben még egy utólagos munka vajon? Tudom, hogy a LIDER a klasszikus társfinanszírozási eszköz, és hogyan próbáljuk a bizottság a vitás eseteket elkerülni a jövőben. Kolléga Vaughan, se vuole... Vaughan képviselő, kérem, hogy tartson összefoglalót a vitáról. Uh, Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy ilyen sokan és érdemben hozzászóltak ehhez a fontos témához. Egy konkrét kérdése Mulder úrnak is volt, a közigazgatási költségekre vonatkozott. 12% a 32%-ból az, amit ő kérdez. Jones urat kérdezném, Jones urat is kérdezném, hogy ön ugye elismerte, hogy ez egy népszerű program, de a legfontosabb az, hogy milyen projektek jönnek ki a végén, és lehet, hogy vitathatóak egyes struktúrák mögötte. Az eredmény számít szerintem a projektek. Én nekem a választóim nagyon sokat profitáltak ebből a programból, tehát nekik a végeredmény számít. Ami a bizottsági javaslatokat illeti, a management javaslatokat, ezek szerintem hasznosak lesznek majd a jövőben. Lazarus úrnak pedig köszönöm a jelentését. Világos, hogy ö, ö, nem csak két dologban csak ez a két dolog, amiben nem értünk egyet, ez a nyitottság és a transzparencia kérdése valóban szerintem is ki, publikálni kéne, nyilvánosságra kéne hozni a helyi csoportok működését, döntéseit, és ezt automatikusan. Nem tudom, hogy lehet-e, és hogyan lehet a, a komoly és a, a nem túl komoly összefonódás között különbséget tenni. A bizottság azonban majd a menedzsment javaslataiban gondolom, hogy ezt a témát is majd kezeli majd. A második eh, vita téma az volt, hogy a már elkezdődött projekteket szabad-e tovább finanszírozni, ha gond van velük. Eh, egyes projektek annyira sikeresek voltak, hogy szeretnének bővülni Velszben. Láttuk, hogy eh, volt egy képzési program, széles sávú rendszerbe bevezetése után, a rendszerbe rendszerbevezetés után ezt ki akarták bővíteni, és ez jogos és jó irány volt. Tehát ebben rugalmasaknak kell lennünk szerintem. Igenis menet közben is lehessen bővíteni egy programot, hogyha az pozitív irányba hat. Minél több rugalmasság van a programban, annál jobb. És annál több ember helyi közösség érdekét szolgálhatja, tehát én is amellett vagyok, hogy a lehető legnagyobb mértékű flexibilitást kell megvalósítani. Azt hiszem ezekben egyetértünk. Grazie. Köszönöm. Molto breve. Kérem, hogy nagyon röviden szóljon hozzá, mert késésben vagyunk. Thank you, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. A tanács nagyra értékeli az előadó által elmondottakat és a fenntartásokat is értjük az 1 2 pont javaslatunkkal kapcsolatban, és egyetértek azzal is, hogy, hogy a bizottság által megfogalmazott célok előírása mellett Dolcsónak igaza van, a, a költségvetési rendelet, a pénzügyi háttérbetartás is fontos. Rendben, átérünk a 9-es napi rendi pontra. 6 per 2010-es Európai Számvevőszéki különjelentés elérte-e fő céljait a cukorpiac reformja? Átadom a szót az jelentéstevőnek, Skilakakis képviselőnek. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kollégák. Nagyon fontos kérdésről van szó a cukorpiac reformja kapcsán, hiszen itt alapvető reformokról beszélünk, amelyek a mezőgazdasági politikát érintik. Ebbe beletartozik az alapok átstruktúrálása 2,6 illetve 6,2 milliárd euróról van szó. A reform célja az európai cukoripar versenyképességének biztosítása, illetve a piac stabilizálása és a cukorellátás garantálása. Bonyolult kérdésről van szó. Hát az Európai Bizottság és az Európai Unió gazdasági ösztönző tényezőket próbált meg bevezetni arra, hogy kivonjon termelőket a piacról. Ha általánosan nézzük ezt a témát, akkor a reform általános céljai megvalósultak sikerült a versenyképességet növelni, illetve az árkülönbségeket kiküszöbölni az Európai Unió ára és a világpiaci árak között, de vannak részletek, amelyeket még meg kell oldani, és tudjuk, hogy az ördög mindig a részletekben bújik meg. Az Európai Számvevőszék fenntartásokat fogalmazott meg, amelyekkel egyet kell, hogy értsek. Az első a versenyképesség mérése az egyes régiókban. A bizottságnak nem volt lehetőségre arra, hogy mérje a tényleges versenyképességet az egyes termesztők, illetve gyárak esetében. A reform előtt sem volt lehetősége erre, és nem is élt ezzel a lehetőséggel, az adatgyűjtés lehetőségével nem gyűjtött adatokat a gyártóktól, termelőktől a reform megvalósulása kapcsán sem, illetve ebben az időszakban. Nagyon kevés adattal rendelkezünk arról, hogy mi is történt tulajdonképpen a helyszínen. Ami a termelékenységet és a hatékonyságot illeti, ezek az adatok rendkívül fontosak lehetnének, de nem rendelkezünk velük. Fontos lenne megvizsgálni azt, hogy történtek-e olyan erőfeszítések, amelyek sikeresek voltak a helyszínen, illetve fontos megvizsgálni ezeket a közös agrárpolitika reform szempontjából is. A részletekre kitérve néhány kérdést szeretnék megfogalmazni a bizottsághoz. A nagy cukortermesztők akik elfogadták a kompenzációt a cukorkvóta csökkentés fejében, tőlük nem e, kértek adatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan használták fel az alapokat. A számbevőszék megjegyzi, hogy voltak olyan termesztők, akik esetében bezártak bizonyos e, cukortermelőgyárakat, az Európai Unióban, az Európai Unión kívül viszont létrehoztak ilyeneket. Tehát az a pénz, amelyet az adó, európai adófizetők pénzéből finanszíroztunk, tulajdonképpen az Európai Unión felállított gyárak finanszírozására történt. Azt gondolom, hogy ez a kérdés megalapozott. A következő kérdésem a cukornádiparra vonatkozik. Mint tudjuk, a cukorrépa termesztés ez a nyersanyaga az Európai Unión belül a cukor előállításának. Ez az oka annak, amiért a cukorgyárakat belevettük az európai agrárpolitikába. Hiszen cukor nádat nem lehet úgy termeszteni, hogy ne legyen mellette cukorgyár. Tehát ez egy mezőgazdasági ipari kérdés. Egy közös projektről van szó a mezőgazdaság és az ipar részvételével. Ami a finomítókat illeti, az Európai Unió belül nem termesztenek cukornádat, ez egy trópusi agrártermék, tehát pusztán egy üzletágról beszélünk, egy ipari üzletágról, amelyet a cukorára pozitívan befolyásolt. miért kaptak 150 millió eurót, egy jelentős összeget ezek az érintettek a reform kapcsán? Illetve milyen közcélt szolgált ez a pénz? Eredetileg ez nem szerepelt a reform céljai között. Az izoglükózra vonatkozik a következő kérdésem, illetve az izoglükóz kvótára. Ezt kukoricából állítják elő, amelyek árára nem volt hatással a cukorpiaci reform. Mi volt itt az a cél, amelyet támogattunk, illetve azzal támogattunk, hogy támogattuk az izoglukóz termesztőket, hiszen a saját nyersanyagukra nem volt hatással a cukorpiaci reform. A számövőszék felhívja a figyelmet a további problémára is. Ez pedig az árcsökkentésből származó előnyökre vonatkozik, de ez nem érkezett el a végső felhasználókhoz. Ez ipari szinten maradt, tehát a nyereség ipari szinten maradt. Megvált, megtörtént a reform, csökkent az ár, de ezt az árcsökkenést a szavazóink, a fogyasztók nem érzékelték a bizottság megvalósította olyan intézkedéseket a cukorpiaci reform kapcsán, hogy biztosítsa azt, hogy a végső fogyasztó is érezhesse az árcsökkenést. Az utolsó két pontom. Folyt egy vita arról, hogy az európai cukorhoz való hozzáférés megfelelő volt-e. 85%-os volt a cél, 85%-ban lehessen hozzáférni európai cukorhoz, és mint tudjuk, az egyik legfőbb célja a közös mezőgazdasági reformnak az európai termékek érvényesítése. Tudjuk-e azt, hogy 85%-val jó aránynak minősül-e, lehetett ez volna 90% eh, is akár. A bizottság és a számbevőszék eh, között folyt vita erről az arányról. Ez a vita alapozott, illetve alapult-e bizonyos tanulmányokra az a annak kapcsán, hogy milyen költségei lehetnek a világpiac eh, összeomlásának, illetve problémáinak. Homályos volt ez a vita, hogy miért 85% ez az arány, miért nem 90 vagy 95. Szeretnék olyan érveket eh, hallani, amelyek tanulmányokra alapulnak. Megnéztem a görög cukorpiacot, ezt a piacot érintette a reform leginkább, hiszen Görögország volt eh, az egyik olyan ország, ami megfelezte a cukorkvótáját. Felére csökkentette. Görögországban öt cukorgyár volt, ebből kettőt bezártak, a kvóták a felére csökkentek, és most kiderült az, hogy a fennmaradó három gyár amelynek versenyképességét a reform javítani kell, a reformnak javítania kellett volna, szintén bezárásra ítéltettek, hiszen nem tudtak optimális szinten működni. Hát ha a művelet ugyan sikeres volt, az műtét sikeres volt, de a beteg eh, valahol meghalt Európában, akkor nem tudom, hogy itt történt a tényleges eredmény. Béne jó, illetve nem jó. Számvevőszékre, tenor. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr és tisztelt képviselők, röviden szeretnék reagálni. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak a vélemény előkészítőjének, a jelentés készítőnek, hiszen a számvőszék jelentését nagyon jól elemzi. Az a munkadokumentum, ami önök előtt van ma, egyetelműen megfogalmazza a jelentés fő üzeneteit, valamint megfelelően mutatja be a számvevőszék következtetéseit és ajánlásait. Nem akarom megismételni az elhangzottakat, inkább néhány konkrét témára térnék ki. Először is a 6 millió tonás cukorgyártási kapacitási csökkentés Európai Uniós kvóta tekintetében a strukturális cukor túltermelés csökkentése, mint cél teljesült. Ennek örülnünk kell. De a kapacitás csökkentés nem mindig a kevésbé jövedelmező gyáraknál valósult meg. Valójában se a bizottság, se a tagállamok igazából nem rendelkeztek a szükséges adatokkal azért, hogy megfelelően tudják, célzottan tudják irányítani a kapacitás csökkentést. A teljes 6 milliós kóta csökkentés tekintetében 2,4 millió, vagyis 47 százaléka a teljes mennyiségnek olyan gyártóknál történt, ahol a legversenyképesebb területeken voltak az üzemek, legalábbis a bizottság megítélése szerint. Második meg nem, harmadik megjegyzésem. Az általános ösztönzéssel párhuzamosan ugye a kvóta felhagyásra vonatkozóan új kvóták 1,5 millió tonna tekintetében a vállalkozások ilyen plusz kvótát kaptak. Eznek az igazolása az, hogy a rendszer rugalmasságát próbáltuk, vagy támogatni, illetve a legversenyképesebb vállalkozóknál ösztönözni kívánták a termelést. Tehát az általános csökkentés keretei között a versenyképesebbek növelhették a termelési mennyiséget. Viszont a számvevőszék azt is megállapította, hogy sok olyan vállalkozó, amely kapott plusz kvótát, gyorsan fel is adta ezt, tehát megszerezte a kótát, de ezt követően mégiscsak sökkentette a gyártást, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy a kóták felosztása megfelelően történt-e. Negyedik megjegyzésem. Az Európai Unió exportőrből netto importőré vált. E megállapítottuk, hogy legalábbis három cukorgyártott csoport, amely támogatást kapott, Európai Uniós területen található üzem bezárásához gyártóüzemekbe beruháztak harmadik országokban. Úgyhogy a számvevőszék azt javasolja, hogy a jövőben próbáljunk elkerülni az ilyenfajta helyzeteket, és hogy az összes ilyenfajta döntés, amelynek hatása van az Európai Uniós cukorgyártásra, az összes ilyen döntés vegye figyelembe, hogy milyen szinten szükséges cukorgyártásra az Európai Unióban azért, hogy az ellátást biztosítani lehessen. Az ellátás biztonság garantálása a szerződés célja, szerződésben megfogalmazott cél. A harmadik ponttal kapcsolatban elmondanám, hogy a számvevőszék vizsgálta a fogyasztó által fizetett cukorára történő hatását a reformnak. A rendelkezésre álló információk alapján nem tudunk egyértelműen fogalmazni. Az ilyen értelmű tanulmányok közül több, tehát független tanul, egymásról független tanulmányok közül több azt bizonyította, azt mutatta, hogy a cukor, az ömlesztett cukorár csökkentése nem igazán volt érzékelhető a fogyasztói árakban. Azért, hogy a reform hiányosságait, amelyeket a számveszék megállapított, ki lehessen küszöbölni, ezért az önök jelentésében szereplő ajánlásokat fogalmazott meg a számvevőszék. Köszönöm, bizottsági a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Skilakis úrnak is a jelentés megfogalmazását, és a Kokóbi Bizottságnak pedig a lehetőséget, hogy meghívtak a cukorpiaci reform kapcsán, és megvitathatjuk most eh, az a kiszúr jelentése kapcsán a számvőszéki külön jelentést. A számok azt mutatják, hogy a 2006-os reformja a piacnak alapvetően siker. Az intézményi árak csökkentek 36%-kal, a termelés hatékonyabb a termelékeny régiókba koncentrálódik, és 78%-át használják ki az EU kvótának a tagállamok, a korábbi 68 helyett, és most 5 kal rendelkeznek a 12 százalék helyett. A cukorpiac piacorientáltabb, kompetitívebb lett, és a reform fő elemei megvalósultak, az árak csökkentése és a strukturális alapok jól szolgálták a kompenzációs célokat, és a negatív szociális és környezeti hatások kompenzálását. Mindez a legkevésbé versenyképes cukortermelők kiszállását eredményezte a piacról, ami jó nem szabad soha, nem soha elfelejtenünk, hogy az EU anything but arms koncepció jellegében nemzetközi szabályoknak is meg kell, hogy feleljen, a cukorrezsimnek is meg kell felelnie. Az anything but arms a harmadik országoknak szabad hozzáférés biztosít az európai piacokhoz cukor, a cukor tekintetében is és emiatt eh, a támogatott cukorexportokat be kellett szüntetnünk. Az EU-nak nem volt más választása, csak az, hogy a kvótáit ö, eh, csökkentette, hogy a megfelelő piaci egyensúlynak meg tudjon felelni. A számvevőszék néhány felvetésére reagálnék. 80 cukorgyárat kellett bezárni, a cukorgyárak számának eh, csökkenése azonban már évek óta tartott jóval a cukorreform előtt kezdődött. 2000 és 2006 között már 65 gyár zárt be magától, 67 gyár, tehát a, az újra szerveződés, az átalakulás már elkezdődött, és a strukturális alapok most jogi keretet és pénzügyi támogatást nyújtott gyakorlatilag ehhez a folyamathoz. Korábban nem is lehetett volna a reformot végrehajtani, ebből most a reform profitált. Nagy a függőség az importoktól. Ez nem a cukorreform miatt van így egyébként, hanem az Everything But Arms kezdeményezés óta az európai piacok megnyílása miatt van így, és a fejletlen országok hozzáférése az európai piacokhoz, és ezek között több nagy cukorexportőr van, befolyásolta ezt a helyzetet. A cukorreform azért is szükséges volt, hogy ennek egyfajta keretet adjon ennek a trendnek. Ilyen összefüggésben az a hipotetikus helyzet, hogy az EU-ban esetleg túl kevés lenne egyszer csak a cukor, ez bármikor kompenzálható a, az export kvóták átalakításával. Tehát ez a probléma kezelhető marad, és nem lesz soha cukorhiány az Európai Unióban. Ami a relokációt illeti és a strukturális támogatások összefüggéseit, a, az a támogatás célja az volt, hogy azon cégek, amelyek maguk is versenyképtelennek minősítjék magukat, bezárhassák egységeiket. Ez nem csak a gyárak bezárását jelentette, hanem például a munkaerő, munkahelyek leépítését is, is nyilván. Hangsúlyozni szeretném, elnök úr, hogy kétséges, hogy a bizottság bármilyen erőfeszítése arra vonatkozóan, hogy ö, hogy a WTO szabályoknak való megfelelésünk révén ö, ö, átalakítási támogatásra egyes szégek harmadik országokba telepítették volna munkat, és kihasználták volna ezt a helyzetet. Ezt igyekeztünk megnehezíteni. A reform fontos volt olyan szempontból is, bár nem az egyetlen szempont volt, hogy a hogy most már a cukorpiacunkat nem fenyegeti annyira delokalizáció, mint a reform előtt. És Skilakakis úr megjegyzéseire a következőt mondanám. Én is üdvözlöm nyilván, hogy Skilakakis úr elismeri, hogy a reform sikeres volt, ezt mondta első mondatával. A számvevőszék által kimutatott tények és Kirakakis úr jelentése így egymásra, egymással összhangba kerülnek. A cukor termelők esetében a reform lényege az volt, hogy, hogy a termelési kapacitásokat csökkenteni lehessen, hogy ezáltal alacsonyabb árakon garantálható legyen a cukorpiac jövője, és ezen cégek jövője is így. Tehát a cukorcégek gyártók maguk is úgy számolták ki gazdasági értékelésük során, hogy igenis, akkor képesek majd megmaradni, túlélni ezt a helyzetet, hogyha az árakkal teszünk valamit, az árak nem szaladnak el. És nagyon veszélyes lenne most azt mondani, hogy ha, hogy a bizottság mondja meg, hogy melyik ö, cukorgyár volt, vagy lett volna hatékony, és melyik nem. Ezt a cégeknek maguknak lehetett és kellett eldönteniük. Szakakis úr említette egyébként a görög példát, a görög cukorgyárak példáját. Nos, a görög cukor gyáraknak is lehetőségű volt elemezni saját helyzetüket, és maguknak kitalálni, hogy hogyan képesek átélni a válságos helyzetet. Ha ez most nem sikerül nekik, és ez sajnálatos, az részben arra vezethető vissza, hogy esetleg nem jól értékelték saját helyzetüket. A versenyképesség növekedése, a cukoriparunk versenyképességének növekedése egyértelmű. A cukortermelők most olyan környezetben termelhetnek, ahol jóval alacsonyabbak az intézményi ára, koncentráltabb a termelés, és a versenyképes régiókban koncentrálódik. Ami az átmeneti támogatásokat illeti, a cukorfinomítók számára 12% átadják a cukorfogyasztásnak ezek a cukorfinomítók, és ők a cukorpiac révén a polgárok élelmiszer ellátottságának biztonságához is hozzájárulnak. Az volt a célunk, hogy strukturális átalakításokat tegyünk lehetővé számukra, hogy meg tudjanak felelni az új piaci körülményeknek, ideértve az alacsony árakat is az, amit megtettünk, garantálja az európai cukorpiac stabilitását hosszú távon. Ami az izoglukóz kvótákat illeti, és az extra kvótákat, az izoglukózt valóban gabonákból állítják elő, többnyire, és cukorpótlóként használják. A reformok eredményeképpen a cukorgyártók most alacsonyabb cukorépa árral dolgozhatnak, és ez az izoglükóz termelők szerepét is átértékeli, ahhoz, hogy egyenlő elbárásban bánásban részesülhessenek, az igoglükóz termelőknek többletkvótákat adtunk annak érdekében, hogy ők is élhessenek az Economies of Scale elvből, tehát a termelékenységi ö, szabályokból, és ö, en, révén a gabona ö, fogyasztás is csökken. Na most rátérnék a fogyasztói árakra. Pont a 2006-os reform volt az, amely a cukorár monitoring rendszer helyére egy hatékonyabb és átláthatóbb rendszert állított, és ez az új rendszer most megmutatta, hogy a piaci árak az intézményi árakkal csak, együtt csökkentek a reform eredményeképpen. A, az árak áttevődésének kérdését, ezt ki is mutattuk egy tanulmányban. A periódikusan létrehajtott elemzések során a bizottság e export, az exportokat is értékelte, a cukorpiaci exportokat, és minden adatunk alapján az derül ki, hogy a szociális hatás az átalakításnak nem volt jelentős. 2006 óta a diversifikációs tervek révén, amelyek 2011-ig tartanak, kompenzálni tudtuk ezeket a hatásokat. Most tartunk ott, hogy komolyan értékelhessük a szociális hatásokat. A bizottság úgy döntött, hogy a szociális hatás elemzését a reformnak a kap intézkedéseivel párhuzamosan végzi el azoknak elemzésével. 2010. decemberében, vagyis e hónapban várható ennek az elkezdődés, és 2011 végére zárul le ez az értékelő munka. Remélem, elnök úr, válaszoltam minden felvetett kérdésre az előadó és Kilekakis úr és a számvőszék felvetéseire. Rendben, kis kollégának megadom a lehetőséget, hogy összefoglalja a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottság részletes válaszait. Még mindig vannak fenntartásaim. Természetesen nem akartunk dönteni arról, hogy mit tegyenek a cukortermesztők a támogatásból. De miért nem gyűjtünk adatokat mindarról, ami történt? Ez nem ugyanaz, mintha az ember egyszerűen csak nem dönt, és nem vonják be a döntésbe. Itt az átláthatóság kérdése forog kockán. Ami az Európai Unión kívüli gyárakat illeti, és erre a számvevőszék is felhívta figyelmet, nem arról van szó, hogy ők nem építetnek gyárakat, illetve hogy valamire is kellett volna őket kötelezni. De nagyon fontos biztosítani azt, hogy nem európai pénzeket használtak fel arra, hogy ezek a gyárak megépüljenek. Ami pedig a cukornádat és az izoglükózt illeti. a finomítókat eh, értékes cukorral akarjuk-e támogatni, és nem adunk pénzt olyan gyáraknak, amelyeket most bezárnak. Tehát nem csak, hogy a gyárakat nem támogatjuk, hanem a cukorrépa eh, termesztőket sem. Ugyanis amikor egy gyárat bezárnak, akkor a térség eh, mindenképpen az összes cukorrépa termesztő is ezt megsínli. Nem tudom, hogy nem pénzpocsékolással cukorfinomítókat támogatni, és nem támogatni a lezárásra kerülő gyárakat. Ami az izoglukózt illeti, az egyenlő bánásmód elve nem tud érvényesülni akkor, ha nem tudjuk, hogy mivel kapcsolatban kell egyenlő bánásmódot tanúsítani. Ami az élelmiszerellátás biztonságát illeti, ezzel már a bizottság foglalkozott, illetve választ adott erre a kérdésre. Fontosnak tartom, hogy a a reformot ne csak olyan szempontból vizsgáljuk meg, hogy hol voltak a sikerek, hanem a gyenge pontjaira is térjünk ki. Nagyon fontos, hogy a bizottság vizsgálja meg, hogy hol sántított ez a reform. Köszönöm szépen. Köszönöm. Utolsó napi rendi pont az Európai Számvevőszék 8 per 2010-es különjelentése, a szállítási kapacitás növelése a transzeurópai vasúti tengelyeken. Hatékony-e az EU vasúti infrastruktúrájában történő befektetés? is képviselője, az előadója szó. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Azt javaslom, hogy először adjuk meg a szót a számvevőszék képviselőjének. Kreten, prego. Kreten úr, a szó a számvevőszék képviseletében. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! A ma bemutatandó jelentés lényegében az Európai Uniós vasúti infrastruktúrás beruházásaival foglalkozik, illetve azt a kérdést teszi föl, hogy lehetővé tették-e ezek a beruházások, hogy hatékonyan javuljon a vasúti transzeurópai útvonalak mentén a szállítás hatékonysága. Prioritási projektekről van szó, ezeket a TNT keretében határozták meg 2004-ben. Gyakorlatilag 19 transzeurópai vasúti tengerről van szó. A számvevőszék megállapítja azt, hogy a bizottság hamarosan egy iránymutatási felülvizsgálatot fog készíteni. Az infrastruktúrális vasúti, európai infrastruktúrális befektetési igények jelentősek. A 2008-as adatok szerint 92 milliárd euró került befektetésre összességében 2007-ig a vasúti befektetésekben, és a becslések szerint még 200 milliárd eurós befektetésre van szükség azért, hogy a megkezdett projektek lezárulhassanak. A számvevőszék megvizsgálta 8 vasúti tengely esetében a teljesítményt, valamint 21 specifikus szak, infrastruktúrális szakaszt is megvizsgáltunk, amelyek esetében Európai Uniós társfinanszírozás történt. Összességében a számvőszék vizsgálatai azt az eredményt mutatják, hogy összesen 8, 6 milliárd eurós befektetés történt 2006-ig. Vagyis az Európai Uniós vasúti infrastruktúrális befektetései hatékonyak voltak-e? Ez volt a kérdés. A számvőszék véleménye szerint a vasúti infrastruktúrális fejlesztés társfinanszírozásával az EU hozzájárult új perspektívák nyitásához a transzeurópai vasúti szállítás tekintetében ezért pozitív választ tudunk adni. Igen, a nemzeti infrastruktúrális projektek, amelyekhez társfinanszírozást adott az Európai Unió, lehetővé tették a szolgáltatás sebességének növelését, kapacitás növelést, valamint bizonyos fontos szakaszok a teljesítmény javulásához is hozzájártak. Ez mind pozitív. Ugyanakkor a számvevőszék megállapított olyan területeket, ahol az Európai Uniós források felhasználását még javítani lehet. Konkrétan arról van szó, hogy az uniós befektetések célzottságát lehetne javítani, és olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek az európai hálózat szűk keresztmetszetét képviselik. A végső üzenetem az, hogy felhívom a bizottságot, a parlamentet és a tanácsot, hogy vegyék figyelembe a számvevőszék megállapításait, amikor a TNT jelenlegi felülvizsgálatát elvégzik, és gondolják végig, hogyan lehet javítani az Európai Uniós források felhasználását. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Bárcikis kollégája szó. Taip. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni először a számvevőszéknek és Henry Grattonnek személyesen ezt a kiváló jelentést. Én vagyok a véleményünknek előadója, először végzek ilyen munkát ezen a területen, és örülök, hogy a jelentés ilyen jól sikerült. A számvevőszék azt következteti, hogy a vasúti infrastruktúra társfinanszírozása területén az Európai Uniónak sikerült új lehetőségeket teremteni a TNT e bővítés érdekében, de az elemzés bizonyos nagy hátráltató tényezőkről nem beszél, amelyek azonban megvannak, és néhányat én megemlítenék ezért ezek közül kollégáim többsége azt hiszem egyetért azzal, hogy egyelőre nem világos, hogy végül is melyek ezek az európai nagy vasúti tengelyek, mert csak részek vannak készen belőlük, és egyes részek nemzetiek tipikusan. Mikor lesz ezekből valóban közösségi tengelyrendszer, a definíciókat kéne javítani, koncentráltabban kéne az EU pénzeket felhasználni, a tagállamoknak pedig a tagállamokkal meg kell állapítani a prioritásokat, és bizonyítható szükségletekre rámutatva kell ezeket kijelölni. A második nagy hátráltató tényező az, hogy a bizottság, amikor a projekteket, finanszírozás alkalmas projekteket kijelölte, csak bizottsági szakemberekkel dolgozott, és külső szakértőket nem kérdezett meg, és ezért váratlan meglepetések érték a projekteket végrehajtókat, bizonyos földrajzi körülmények, környezeti elvárások nem kerültek időben, az előtérbe, és ezek késedelmet okoztak. A jövőben ahhoz, hogy a technikai szempontokat jobban tudjuk előre értékelni, mielőtt a finanszírozást jóvá hagyja, külső szakembereket is be kell vonni a vasúti infrastruktúra fejlesztésének részkérdéseibe. Jelentősen javult a magas sebességű személyszállító vonatok kutatásokkal kapcsolatos mm, helyzet, de itt is vannak hátráltató tényezők, ugyanis a vontató energia, a jelzőrendszerek hibái, a vonat hosszúsága olyan tényezők, amelyekre oda kell figyelni, és ezek jelenleg bonyolítják a helyzetet. Ezért szerintem a bizottságnak Szorosabban együtt kéne működnie a tagállamokkal, és segítenie a tagállamokat ezekben a szakmai kérdésekben. A TNT végrehajtó ügynökség kompetenciáit pedig ki kell bővíteni, új funkciókkal kell felruházni, ellenőrzési jogkörrel is fel kell ruházni. Van néhány pozitív ö, eredmény, amelyeket leszögez a számvevőszéki jelentés. A TNT projekt koordinát koordinátorai, illetve magát a, maga a koordináció és az, az átláthatóság javult, és felgyorsult a prioritást élvező projektek végrehajtása. A bizottságnak továbbra is támogatni kell ezt a koordinációs rendszert, és különösen azon projektek kapcsán, amelyek most nehézségeket élnek meg. A tenté finanszírozás tipikusan határokon átnyúló, de itt is javult a helyzet, mert a társfinanszírozási rendszer működése javult. A bizottság a koordinátorokon keresztül garantálta a határokon átnyúló ellenőrzést, de még mindig vannak nehezen elérhető régiók, ahol külön be kéne avatkozni. Azt javaslom a bizottságnak, hogy mielőtt a tenti iránymutatásokat felülvizsgálja, először foglalkozzon a súlyosan problémás helyzetekkel, illetve a tenté politikát úgy alakítsát, hogy az megfeleljen a jövő kihívásainak, a gazdasági növekedés, a környezeti, a gazdasági és szociális kohéziós elvárásoknak. 15 pontot sorol föl a szöveg, remélem, hogy a jövőben képesek leszünk ezeket majd részletesen Grazie. Köszönöm, a bizottsági a szó. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a számvevőszéknek ezért a részletes elemzésért, illetve a munkáért, a helyszíni látogatásokért, még télen is hajlandóak voltak ellátogatni a helyszínekre. A bizottság nyomon követte ezt az auditot, 2008 és 2009-ben vette mindez kezdetét. A számbevőszék jelentése pozitív a finanszírozással kapcsolatban, illetve a transeurópai hálózatok által teremtett hozzáadott értéket illetően. Az Európai Bizottság természetesen nyomon követi majd az ajánlások megvalósulását, a 2005-ös számövőszéki ajánlások egy ügynökséget hoztak létre, illetve a koordinátorok kinevezését is segítették. illetve a szakértői vélemények integrálását is segítették. Ami a speciális ajánlásokat illeti, a számvevőszék részéről, már elkezdtük a tevékenységet, hiszen 2008 és 2009-ben született meg ennek a jelentésnek a nagy része. Felsorolok néhány olyan fellépést, amelyre sor került az eltelt időszakban, illetve amelyeket folytatunk a jövőben. Volt egy kérés, hogy a TNT hálózatokat konkrétabb adatokra és az igényre alapozzuk. Jelenleg 2007-ben eh, kezdtünk el egy TNT eh, adatbázist, amelyben a 6600 eh, része az európai hálózatnak dokumentálására került közlekedési adatokkal, illetve a részleteket illetően is. Majd az áttekintés kapcsán ezeket a speciális ajánlásokat figyelembe fogjuk venni a számövőszék részéről. Folytatjuk a koordinációt 2010-ben Három további koordinátort, Balázs, Cox és Szabari kollégákat neveztük ki erre a szerepre, és fontosnak tartjuk a koordinátorok szerepének erősítését. A TNT áttekintésénél is figyelembe fogjuk venni a szembevőszék ajánlásait, és a prioritási eh, eh, projekteket fogjuk előnyben részesíteni és a részletes információ alapján történik majd a finanszírozás. Egyetértek azzal a megjegyzéssel, amely elhangzott azzal kapcsolatban, hogy szétdarabolódott a hálózat, szétdarabolódottak a hálózatok, és szükség van a további összpontosításra, a prioritást élvező projektek esetében is a TENTI áttekintésére 2011. júniusában kerülhet majd sor, és akkor ezeket figyelembe szeretnénk venni. Ami a költséghatékonyság elemzést illeti, a JASPUS, illetve a TNT ügynökséget, mind a két oldalt megerősítettük, 200 ember dolgozik a Jaspersben, illetve az ügynökségben, és a következő pénzügyi perspektíva ezt a részt majd szintén tovább tudja erősíteni. A tapasztalatcsere is megindult 2008-ban, szerveztünk egy nagyon fontos workshopot Hollandiában, és 2009-ben Hollandiában, és 2010-ben Svájcban kerül majd sor egy hasonló találkozóra. Meghívtuk a társfinanszírozásban résztvevő projektek képviselőit, a regionális alapokból, illetve a TNT-ből társfinanszírozott projektek képviselőit is. A végrehajtó ügynökségen keresztül információs napokat szervezünk évente kétszer, és szeretnénk ezeket a projekteket továbbvinni. Ami a határokon átnyúló vasúti szállítást illeti, illetve a vasúti folyósók kérdését, ezek megalapozottak, olyan folyosók léteznek jelenleg, ahol nincsen világítás, változik a személyzet, vannak nyelvi dokumentációk, dokumentációk is, amelyek nem harmonizáltak, és léteznek a működtetésre és az interoperabilitásra vonatkozó szabályozások is, ezeket tovább szeretnénk fejleszteni. Az Európai Ügynökség az intermodalitásra, interoperabilitásra vonatkozó standardokat, az úgynevezett TSI rendszert fogják átvenni. Folytatnunk kell természetesen a különböző aspektusok harmonizálását. Ami a folyosók megközelítését illeti, az elkövetkezendő áttekintésben ezekre a szempontokra szeretnénk összpontosítani. Ezeket eh, néha eh, nehéz harmonizálni, és inkább a folyosó megközelítés alapján fogjuk őket harmonizálni, amint említettem, a jövő év júniusában kerül sor az áttekintésre. A számbevőszéki jelentésért nagyon hálásak vagyunk, és a bizottságot segíti ez a jelentés majd abban, hogy saját javaslatait összegezze a jövő év júniusáig, Köszönöm szépen, hogy ilyen pozitív visszajelzést adhattam. Ayala Sender képviselője a szó. <clears throat> presidente. Eh, sí, yo querría agradecer en primer lugar. Köszönöm szépen. A jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani a javaslataiért. Azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes megközelítést hallottunk, és ezeket a jövőben még tovább pontosíthatjuk. A közlekedési szakbizottságban ezekkel a témákkal foglalkozom. Éppen ezért a számvevőszéki jelentés kapcsán szeretnék néhány kérdéssel élni. Néha sokkolóak ezek az ajánlások. Természetesen szükség van a javításra, ami a költségvetés megvalósítását és hatékonyságát illeti. De úgy érzem, hogy inkább politikai jellegű ajánlásokról van szó. Azt gondolom, hogy ez azon múlik, hogy a számvevőszék nem ismeri a transeurópai vasúti hálózatok történetét, és hiányosak az információik. A következő szeretném elmondani a számvevőszéknek az első ajánlást, gyakran ismétlik meg, és azt gondolom, hogy eddig türelmesek voltunk. Ez az ajánlás azt mondja, hogy a bizottságnak jobban kell kommunikálnia a vállalkozásokkal, a nemzeti vasúti társaságokkal, hiszen ezek rendszeresen blokkolják a határokon átnyúló közlekedést az európai hálózatokban. Köszönöm szépen a számvevőszék jó, jó akaratát, de azt gondolom, hogy itt elvétjük a célt. A parlamentben és a bizottságban azt szeretnénk elérni, hogy lépjünk túl a nemzeti érdekeken, amelyeket a, amelyekkel támogatják a tagországok a saját rendszereiket. Spanyolországban is így van ez. A nemzeti vasúti társaságok nem tekintik feltétlenül prioritásuknak a határokon átnyúló hálózatok kiépítését. Azt gondolom, hogy a közös európai vasúti térségben kell gondolkodnunk. Szeretném kérni, hogy ezt az ajánlást részletezzék tovább, ami a koordinációt illeti. Itt a, a parlamentben, a szakbizottságban is szeretnénk erősíteni ezt a koordinációs feladatot. Az elmúlt időszakban voltak különböző helyzetek, ez a spanyol projektekre vonatkozott, hogy a, le kellett váltani a koordinátorokat. Elbocsátották őket azért, mert voltak problémák. A korábbi koordinátor szerepe nem tükröződött a projekt feldolgozásában. Egy koordinátornak gondoskodnia kell arról, hogy a tagországok közötti kapcsolatok javuljanak. hiszen ezek nem feltétlenül támogatják a határokon átnyúló közlekedés javítását, tehát ezt a munkát javítani kell. A számbevőszék nem mondott semmit a költségvetési eszközökről, amelyek nem elégségesek. Most 2010 végén járunk, és minden eszköz 90%-át felhasználtuk. Jó lenne ezeket az ajánlásokat is ledolgozni az anyagba, illetve jó lett volna, különösen a következő pénzügyi perspektíva előterében. Fontos volt, ami az utasok jogait, illetve, illetve ennek a helyzetnek a javítását. A tervezésnél és a költségvetési eszközöknél még mindig vannak hiányosságok. Ami a társfinanszírozást illeti a kohéziót, a transeurópai hálózatokat, ahol nincsen társfinanszírozás, hiszen nem lehet ugyanazt a szakasztást finanszírozni, ezek kiegészítik egymást. Az általános jellegű megfogalmazásokkal is élt, de azt gondolom, hogy itt szintén szükség van a pontosításra. Szeretném kérni azt, hogy a számbevőszék ezzel a témával foglalkozzék még részletesebben. Franciaország nem jelent problémát, francia oldalon működik a rendszer, de Spanyolországban vannak problémáink. Franco diktátor attól félt, hogy Európa Pireneusokon keresztül támadja meg Spanyolországot. Tehát eh, nagyon sok munkára van még szükség a utasok jogait illetően. a Perpignan utáni szakaszt illetően. Francia oldalon is vannak problémák. A számvevőszék mindezekre nem utalt. Ez az elektromosság, a felső vezetékek. Jó lenne ezt tüzetesebben megnézni, megnézni azt, hogy mindez, hogy működik az elektromos árammal való ellátás. A vonatok itt át tudnak menni, de Franciaország nem szerelte fel a rendszereit a szükséges elemekkel. Köszönöm, Marinescu képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót, és köszönöm az előadónak is az anyagot. Ez szerintem kimerítően tárgyalja a témát, és a legfontosabb aspektusokat reálisan tükrözi amelyeket meg kellett vizsgálni. A transeurópai vasút hálózatok azonban még nagyon is nacionalista hálózatok. A közlekedési bizottságban sokat vitatkozunk erről, itt még nagyon sok tennivelő van. Valóban európaivá kéne tenni ezt a hálózatot. Amikor a vulkán kitört eh, Izlandon, az megmutatta, hogy még mennyire gyenge és eh, könnyen összeomlik a rendszer. Ennek van költségvetési vonzata is, illetve hát pénzügyi vonzata, hatékonyabban kéne a pénzeket eltölteni, elkölteni, a számvevőszék, az előadó ezekre rámutat. Nagyon sok európai program működik a tentén belül. Például a Balkán országok bekötése, az ilyet a TNT, TNT. Aztán a teherszállító csatornák, vagy koridorok, folyosók. De ki koordinálja ezeket a projekteket egymással? Hogyan születnek meg a prioritások, hogy mikor melyikbe lehet több pénzt nyomni? Ami a koordinátorok rendszerét illeti, támogatom azt, mert hatékony, és még további koordinátorokra is szükség van. De azok a projektek, amelyek hasonlóak, ugyanazokat a tagállamokat érintik, azoknak az esetében nem lenne érdemes ugyanazokat a koordinátorokat megnevezni. E Számbevőszék bizottság és az előadó ilyen sorrendben még három hozzászólást hallgatunk meg. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék reagálni Ayala Sander asszony által föltett kérdésre. Az egyetemű, hogy a számvevőszék nem politikai intézmény. A számvevőszék úgy döntött, hogy megvizsgálja, hogy a vasúti infrastruktúrális beruházások hatékonyak voltak-e. Nem a mi feladatunk, hogy ítélkezünk politikai jelleggel. Mint volt közlekedési miniszter, más dolgokat is mondhatnék, de ezzel túllépnék a jelentés hatáskörén, és a számvevőszéki kollégáim is e, felhívnák a figyelmemet arra, hogy nem tehetek ilyen kijelentéseket, és gyakran szólnak a kollégáim, hogy ne a politikus fejjel gondolkozzak. Ajala Szender asszony, értem, hogy milyen problémákat vetett föl, de ha ezekre reagálnék, akkor túlépnék a számvevőszéki mandátumom. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az összes hozzászólónak, és a gratulációkat is köszönöm. Ezek csak tovább ösztönöznek arra, hogy tovább dolgozunk. Köszönöm. Köszönöm, bizottság. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék reagálni a megjegyzésekre. Ayala Sender asszonynak azt mondanám, hogy a bizottság természetesen megkezdte a szabálysértési eljárást 14 tagállam ellenében, és újabb tagállamok esetében is gondolkozik ezen. Teljesen egyetértek Ayala Sender mondja, hogy súlyos piacnyitási problémák vannak, ez nem történt meg, annak ellenére, hogy többféle vasúti csomag aktív most már. És ahogy Ayala Sender asszony nagyon jól mondta, létezik egy első vasúti csomag felülvizsgálati munka is. Ahogy a számvevőszék részéről Kreten úr mondta, a jelenlegi elemzésnek mindez nem képezi a tárgyát. Marinescu úrnak azt szeretném mondani, hogy mi is azt kívánjuk, hogy a különböző mechanizmusok között, tehát a áruszállítási, teherszállítási folyosók, teremtés, stb. ezeket koncentrálni kellene. Különböző kezdeményezések élnek, ezeket mind a TNT költségvetésből finanszírozzuk. Az összes eszköz, amelyet felállítottunk, a bizottság ellenőrzése alatt és a bizottság igazgatása alatt van, tehát az összes kezdeményezést hatékonyan tudjuk kézben tartani. Ugyanakkor, ahogy a jelentésben is szerepel, és hogy reagáljak az ön kérdésére, szándékunkban áll, hogy koncentráljunk egy főhálózatra, és hogy ne legyen ilyen megkülönböztetés, hiszen ez esetleg sérti az eszközök és az erőfeszítések koncentrálásának az elvét. Fokozni kívánjuk a bizottsági szakpolitika hatékonyságát. Ami a koordinátorokat illeti, Ayala Sender és Marinescu úr is ezzel kapcsolatban tett néhány megjegyzést. Általánosságban meg vagyunk arról győződve, hogy jó volt ez a döntés. A koordinátorokat a TRAN, tren, tehát közlekedési európai parlamenti bizottság minden évben meghallgatja. A számvevőszék ugyanakkor megállapította, hogy itt még jelentős munka áll előttünk. Fontos, hogy a koordinátorok kimenjenek a helyszínre, és felmérjék a tényleges problémákat. Amikor például egy bepinyoni alagútból kilépünk, akkor csak néhány száz méteren valósult meg a villamosítás, és ez problémás. Ezt a helyi koordinátor állapította meg ezt a problémát. Több mint egy hónapot töltött a helyszínen azért, hogy ezt a problémát meg lehessen oldani. Ahogy a számbevőszék jelentésében is szerepel, több száz milliós beruházást jelentett egy határon átnyúló alagút megépítése, és egy ilyen részlet kérdés, egy minimális Porsche mégis megakadályozza, hogy hatékony legyen az egész folyosó, vasúti folyosós politika. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon jó a jelentés. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek és az önök szakbizottságának is a munkáért. Köszönöm. Bácsi diszképviselője a szó. Első pirmininke. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm az auditoroknak, a bizottságnak az elmondottakat és a javaslatokat. Ezek jó irányba mutatnak. Értem én a fenntartásokat, amelyeket a Sender kolléganő fogalmazott meg, különösen azokat, amelyek a történelmi körülményekre vonatkoznak. A saját hazámban is vannak hasonló problémák. Litvániában pontosan tudjuk, mit jelent az, hogy hogyha falba ütközik egy vonat. A Szovjetunió idején a határunk Lengyelország felé ilyen átjárhatatlan határ volt. Tehát értjük ezt a gondot. Az utóbbi évtizedben nagyon intenzív viták zajlottak. Én közlekedési miniszterként négy éven át magam is kivettem a részem ezekből a vitákból, és összegészében mégis úgy látom, hogy már sok mindent elértünk, még több van hátra, várom a bizottság javaslatait, hogy mikor lesznek azok majd nyilvánosak, 2011. júniusára várjuk őket, amelyek majd jobban definiálják azt, hogy mit is jelent az, hogy transeurópai tengely, de abban egyetérthetünk szerintem, hogy Európának szüksége van egy-két igazi fő gerincvonalra, amely nagyon konkrétan kijelöltetik, és amelyből kiindulva lehet majd később a további fejlesztéseket, pénzeket ö, eldönteni. A koordinátorok munkája nagyon fontos. Nagyszerű lenne, hogyha egyszer be lehetne egész Európát leszállás nélkül járni vonaton. Köszönöm mindenkinek kellemes délutát, köszönöm a tolmácsoknak a túlorát. Ich habe nur, Herr Vorsitzender, eine Bitte an Sie. Ähm, ich habe mich Egy kérésem van önhöz. A SIS 2-es rendszerrel foglalkoztam, és az Európai Számbevőszék visszajelzést tud-e adni, illetve megkérdezné az elnök úr az Európai Szándaviszéket erről a témáról. Mhm. Euh, elnök úr. Nem értettem a kérdést, elnök úr. Megismétlem a parlament. A Libe bizottság a, és Buzek elnök urat megkértük, hogy a számövőszéket kérje föl, hogy a szisz 2 szerződés kötéseit vizsgálja meg, és ezekről is készítsen külön jelentést, külön vizsgálat alapján. Nem tudom, hogy ez a levél eljutott-e a számvevőszékhez, ugyanis nagyon ellentmondásosak a számok, és szerettünk volna tisztán látni a számvevőség segítségével. Szeretnénk tudni, hogy elkezdik -e ezt a vizsgálatot, vagy sem, mert sürgős lenne. A számvevőszék beszél erről a kérdésről, a közbeszerzések témájáról. Nem tudom, hogy ezt levélben, jelentésben fogjuk-e majd megfogalmazni, amit megalapítunk. Utána járok és a következő napokban válaszolok önnek erre a kérdésre, hogy hol tart az ügy.